Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, kérem foglaljanak helyet. Kezdünk. Good morning. Welcome. Jó reggelt kívánok és üdvözlök mindenkit. Overtfeld úr nevében is, aki nem sokára megérkezik. Üdvözlöm Önöket! A szakbizottságunk által szervezett nyilvános meghallgatásom a saját forrásokról és az adópolitika harmonizálásáról. Mi nem annyira a bevételi oldalt szoktuk megvitatni, azonban a jelenlegi tárgyalások kontextusában az új 2020 utáni pénzügyi keretről észszerű a költségvetési szempontokon túlmenően egy kicsit megvizsgálni azt is, hogy az Európai Unió saját források, mint építőkő, hogyan működhet az Európai Unió pénzügypolitikájában. Mindenki tudja, hogy Európai Uniós költségvetésünk korlátozott. A teljes Európai Uniós költés két át teszi ki, úgyhogy a klasszikus stabilizáló funkcióra nem annyira hasznos, mint például az Egyesült Államok központi költségvetése, a szövetségi költségvetés. Azonban, hogyha megvizsgáljuk a saját források kérdését különböző szemszögekből, akkor tudunk szenergiákat keresni a tagállami adópolitikák, illetve a saját források között is, és meg tudjuk nézni azt is, hogy a 2020-as Európai Bizottsági Javaslatok ebbe az irányba, a helyes irányba haladnak-e intézményi emlékezetemből arra következtetek, hogy az Európai Unió költségvetésének a bevételi oldalát nagyon sokat szokták bírálni, és ez egy utolsó kísérlet, az utolsó kísérlet veterányait látjuk itt ebben a teremben is. Nagyon rövid ideig tartott ez a kísérlet, mert Cameron úrral a tárgyalóasztalnál gyakorlatilag lehetetlen küldetés volt a pénzügyi tranzakciósodó és az egyszerűsített áfa kérdésében dűlőre jutni. Azonban a Brexit után most új lehetőségünk van arra, hogy a bevételi oldalon tovább lépjünk. Két panelből fog állni a meghallgatás. Az első panel arra a kérdésre koncentrál, hogy hogyan lehet összekapcsolni az adópolitikát és az EU költségvetését. A második panel pedig a fiskális harmonizációról szól, illetve arról a nagyon nehéz kérdésről, hogy a mobil adóalapokat hogyan tudjuk felhasználni, és a saját források hogyan tudnak erre alapozódni. A rendkívül eminens előadóinknak 20 perce lesz. Az előadásra majd a kérdés és válaszok következnek. Az interneten is követhető a meghallgatás. Két társ előadója van a saját források témájának, úgyhogy ők fogják majd bevezetni a témát. Meg is adom a szót Valéri Eyer asszonynak, aki előadója a témának tartsa meg bevezetőjét. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék örömnemnek hangot adni, hogy bevezetettem ezt a témát José Manuel fernández a saját források dossziőjében. Nagyon fontos téma ez az Európai Parlament számára. A novemberi állásfoglalásunkban is rámutattunk, hogy a több éves pénzügyi keretről nem tudunk megállapodni anélkül, hogy a saját források ügyében előrelépés ne történne és ezt a véleményt az egész tárgyaló csapatunk osztja. Aztán nézzük meg a mostani témákat. A saját források közül zajló vita mutatja felelősségünket, felelősségünk fogát, amelyet tulajdonítunk az Európai Uniónak, és a bizalmunkat, melyet belé vetünk. Vannak aggasztó jelenségek, a tagállamok már 1989 óta nem változtattak a rendszeren, és a, a hozzájárulásokon alapul a rendszer. A tagállamok lassú kiváltása a saját források révén lenne a megoldás. Itt egy szupranacionális költségvetés jöhetne létre ezáltal. Mindez egy abszurd helyzetbe torkollót. Képzeljük el, hogy csupán a, a tagállami hozzájárulásokon alapszik mindez, és csak és így módon az adópolitikát nem lehetne a ö, különféle céljaink, mint a környezetvédelem vagy egyéb célok ö, szolgáltába állítani. Egyetlen olyan állam sincs, amely ilyenfajta politikát alkalmazna. Ez egyébként az adó elfogadottságához is kapcsolódik. Az EU saját forrásai a parlament által védett formában. Ez mindenféleképpen az európai projektet szolgálja. Jelenleg nem használjuk ki megfelelően a költségvet, túlságosan kihasználjuk a költségvetési forrásokat. A bevételi oldal mindenféleképpen egy teljes alkotó része az európai szakpolitikáknak, amelyeket a polgárok óhajtanak. Ez azon mutatkozik meg, hogy a közös társasági adóalapból származó bevételek mire is szolgálhatnának bevételek létrehozására, és mindenek előtt az adó elkerülés elleni küzdelemre a polgárok ezt nagyon is óhajtják. A pénzügyi tranzakciós adó. Miért is lenne erre szükség? Hogy a spekuláció ellen fellépjünk, és nagyobb legyen az adógyi egyenlőség. Várják-e ezt a polgárok? Igen. Aztán a digitális szolgáltatásokra kivetendő adó, ez lehetővé tenné a digitális ipar lehetőségének jobb kihasználását. Ezt is várják a polgárok, és erre is szükség van. Aztán a műanyag hozzájárulás. Ez az Európai Bizottság stratégiájának része a hulladék mennyiség csökkentésére, a reciklálás javítására. Hát az óceánok állapota is tanúskodik mindenről. A célunk a jobb újrafelhasználás, és ugyanezt a logikát kellene alkalmazni más EU-s fellépésekre is. Az ETS már létezik, aztán a határ kiigazítási adó szintén alapvető eszközök a klíma védelmére, a közös kívások kezelésére. A tagállamok azt hiszem soha nem voltak ennyire nyitottak, vagy legalábbis bizonyos tagállamok azt illetően, hogy zöld forrásokat vezessünk be, az optimista perspektívek ezt tehát lehetővé teszik. Költségvetési nézőpontból a tagállamok mindannyian nyernének a saját, az új saját források létrehozásával hiszen ez nem csupán jövedelmező lenne, hanem a tagállami hozzájárulásokat is csökkenteni az EU közös szakpolitikáinak finanszírozásával. A 70-es évek óta a saját források dicsőséges korszaka után az Európai Unió elveszítette a költségvetési autonómiáját, és a tagállamok szándékától függ, akik gyakran saját nemzeti kényszereik fogjai. Aztán hogyha megkérdezzük a polgárokat, hogy várnak-e hatékonyságot, ambíciókat a 21. század kívásainak kezelésében, amelyre amely kihívásokra egyedül a tagállami szinten nem tudunk megoldásokat találni. A politikai vagy geopolitikai Európa körvonalai most rajzolódnak ki az új Európai Bizottsággal, a ez állam és kormányfőkkel, akik különösen mobilizálódtak, és az Európai Parlamenttel, amely vállalja folyamatban a részét. Egy fordulóponthoz érkeztünk, és ezt nyomon kell követnünk. Mindenféleképpen úgy tudunk csak fellépni Európa részéről, ha új saját forrásokat alakítunk ki. Köszönöm az összes hozzászólónak, hogy jelen vannak, és remélhetőleg azokat is meg tudjuk győzni, akik eddig nem voltak erről meggyőződve, hogy szükség van az új saját források bevezetésére. Köszönöm a titkásoknak is, hogy megszervezte ezt a meghallgatást, és az én Manuel átadom neked a szót. Köszönöm szépen, optimista bevezetőjét, Tájér asszony, a második Ladon, José Manuel Fernández kapszott. Nos, precisamos... Köszönöm, elnök úr. Optimizmusra van itt szükség, optimistának kell lennünk. Ugyanakkor fontos az, hogy realisták is maradjunk. Gratulálni szeretnék az eddig végzett munkához, köszönetet szeretnék ezért mondani. A több éves pénzügyi keret jelent jelentéstevőre gondolok, és Valerinek is köszönet, köszönetet mondok kötelezettségvállalásáért, és minden jelenlévőnek köszönöm. Köszönöm a titkárságnak, a meghívottaknak. Miguel Poyares Madurot külön üdvözlöm. Olyan szakaszba értünk, amikor az Európai Unió költségvetése meg kell, hogy feleljen az intézmények ambícióinak és a polgárok elvárásainak. Az Európai Uniónak mindenféleképpen olyan költségvetéssel kell rendelkeznie, amely egyensúlyban van, és elégséges a céljainkhoz. Tudjuk, hogy nem könnyű ezt a helyzet elérni, tekintettel arra, hogy a tanácsban egyhangúságra van szükség, és aztán minden egyes nemzeti parlament ratifikációjára is szükség van, ezért nem könnyű a saját források kérdését megoldani az Európai Unióban. Ezen változtatnunk kell, nem csupán a szerződés tiszteletben tartása érdekében, hanem azért is, mert el kell kerülnünk, a, vissza akarunk kapni a pénzemet filozófia visszatérését konkrét politikai prioritásokat kell kijelölnünk, és itt van rögtön a Green Deal. Az Európai Parlamentnek nincs lehetősége arra, hogy véleményt adjon a saját forrásokról. Olyasmit tettünk tehát, amely a múltban már megtörtént, azaz nem egyezünk bele a több éves pénzügyi kerete kapcsolatos megállapodásban, ha nincs megreformálva a saját források területe. Átláthatóságot akarunk, olyan költségvetést, amely könnyen érthető, könnyen értelmezhető, és csökkenteni úhatjuk a tagállami hozzájárulások részarányát. Ezen kívül elégséges forrásokat óhajtunk az ambícióink megvalósításához. Itt eljutottunk most a GDP 1,3%-ához, és ez az összes programnak, projektnek megfelel, és megjeleníti azt, hogy milyen tartalommal akarjuk megtölteni ezt a több éves pénzügyi keretet. Amikor a saját források széleskörű reformjáról beszélünk, akkor Tudjuk, hogy nincs értelme a vámoknak, amelyekből minden tagállam 20%-at megtart magának. Aztán ott vannak a szankciók, tehát a versenypolitika eredményei, ezek a valódi Európai Uniós bevételek. Ezek azonban a tagállamok kasszáiba áramlanak, különféle korrekciós költségvetések révén. lehetséges egyszerűsíteni. Ezen kívül saját valódi forrásokra van szükségünk. A finn javaslat tükröz egyfajta nyitottságot az új saját források kialakítása irányában. Ez a nyitottság azonban csak a műanyagot érinti, ami mindenféleképpen egy kedvező fejlemény, egy magatartásbeli változás a tagállamokat illetően, de azt akarjuk, hogy ez a bevétel néhány év elteltével már nullához közelítsen, hiszen az a célunk, hogy az összes műanyagot egyszer majd újra hasznosítsuk. Ez az egyetlen új saját forrás, tehát nem lesz elégséges, tehát a műanyagra kivetett adó. Túl akarunk ezen lépni, és ezt már a kolléga is megemlítette. Itt van a közös társasági adó alap, a CCTB, ez is hozzájárulhat a harmonizációhoz. Ez egy alapvető jelentőségű üzenet szerintem. Célunk az, hogy csökkentsük a polgárok hozzájárulásait, tehát nem a polgárokra akarunk további terheket vagy adókat helyezni. A harmonizációval megtakarításokat lehetne elérni. A bizottságból azt mondják, hogy az adó elkerülés vagy az adócsalással 1 milliárd euró megy veszendőbe, tehát az MFF 7 évének megfelelő összeg. Ez egy nagyon nagy összeg. Nem akarunk tehát a polgárokra adó, további adó terheket helyezni, sőt, könnyíteni akarunk az adóterheken, de azt akarjuk, hogy akinek fizetnie kell, az fizessen is. És itt lép be a képbe a digitális adó, amelyet a nagyvállalatokra vetnénk ki, és nincs értem annak, hogy ezek a nagy multi vállalatok, mint az Apple, a Facebook, az Amazon vagy a Google, nincs értelme annak, hogy ők ne fizessenek. Célunk tehát az, hogy aki nem fizet, az igenis fizessen a jövőben. Pontosan azért, hogy ne terheljük túlzottan az európai polgárokat. A pénzügyi tranzakciós adó szintén egy olyan adó nem, amelynek az ügyét előre kellene vinni. Van tehát lehetőségünk arra, hogy a bevételeinket korszerűsítsük, hogy megfeleljünk céljainknak, és javítsuk az Európai Unió versenyképességét. akár a határ kiigazítási adóval, és így módon a mentalitáson, a magatartás módokon is változtathatunk. Ezen új forrásokat új célokhoz tudjuk kötni, mint például a környezetvédelmi célok. Bizonyos vagyok abban, hogy ez a mai nap nagy inspirációval fog majd szolgálni mindehez, és még egyszer köszönöm a vendégeinknek. Now panel. Köszönjük József, most az első téma a költségvetési politika az uniós költségvetéshez való kapcsolása. Üdvözölhetem itt Andor Lászlót, aki korábbi biztos. 2010-től 14-ig foglalkoztatásért, szociális ügyekért és inkluzióért felelős biztos volt. Most pedig Berlinben professzor, illetve Brüsszelben is vendégprofesszor. 1991 és 2005 között Budapesten tanított gazdaságpolitikát és politikatudományt, és az eszmélet szerkesztője volt. Több tucatnyi könyvet írt és szerkesztett, idejöttve politikatörténetet, összehasonlító gazdaságtant és a globalizációt. 2018-ban Andor úr közreadott egy tanulmányt az Európai Unió progresszív költségvetésének újratervezéséről. Üdvözöljük Önt, parancsoljon! Uh, Köszönöm szépen ezt a kedves bevezetőt, elnök úr. Tisztelt képviselők, nagy öröm, hogy újra itt lehetek az Európai Parlamentben, és hozzászólhatok ehhez a nagyon fontos vitához. Azonosulni tudok ennek a vitának a célkitűzéseivel, a saját források megreformálása, illetve az adóalapú új saját források megtalálása, valamint az Európai Unió pénzügyeinek a reformja nagyon érdekes számomra. Azt gondolom, egy ilyen vita kezdetén azt a legfontosabb meghatározni, hogy mit akarunk elérni a költségvetési eszközeinkkel. Így tudjuk a rendelkezésre álló eszközöket a célok függvényében értékelni. Azt hiszem, az a magas szintű csoport, amelyet Mario Monti vezetett, kiváló ötletekkel állt elő az unió funkcióinak elemzése alapján, valamint a meglévő eszközök alapján. Szerintem az ilyen elemzés nem csak, hogy indokolt, hanem valami olyasmire lenne szükség, mint az 1979-es McDougall jelentés, amely az Európai Uniót a közpénzügyek funkcióinak a szemszögéből vizsgálná. Miért gondolnám ezt indokoltnak? Azért, mert itt beszélhetünk egy hitelességi hézagról az Európai Unióban. Ez a polgárok számára is gondot jelent. Ők döntenek arról, hogy részt vegyenek-e az európai parlamenti választáson. Nagyon sok olyan célunk van, amely a polgárokhoz kötődik, de a kapacitások, különösen a költségvetési kapacitások nem felelnek meg ennek, tehát nincs elég erőnk ahhoz, hogy az unió közös céljait megvalósítsuk. Ez nagyon gyakran egy hézagot hoz létre a célok és a képességeink között, vagy legalábbis így gondolják ezt az emberek. Ezen felül a jelenlegi vitában egy fenntarthatósági hézag is létrejött, tehát, hogy a meglévő kapacitásokat sikerül-e fenntartani, illetve hogy ez hogyan kapcsolódik a fenntarthatósághoz. Ha megvizsgáljuk a költségvetési politika funkcióit, Monti, de más szakértők, például Jean Pizani Feri, az elosztási funkciót emelnék ki az Európai Unió esetében. Ez kicsi ugyan, de mégis nagyon jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy konkrét európai közjavakat hozzon létre. Ez az elsődleges funkció. Természetesen bármelyik költségvetésnek két funkciója van, az újraelosztás, illetve a stabilizáció. De tudjuk, hogy az Európai Uniós szinten az újraelosztás szerényebb, a stabilizáció pedig eddig nem is létezett. Ezek a kérdések természetesen nem csak a kiadási oldalon, hanem a bevételi oldalon is megjelennek az Európai Unió költségvetésében. Az, hogy az Európai Unió képes-e fenntartani és folytatni a konvergencia munkát, az szorosan kapcsolódik az uniós költségvetés újraelosztási aspektusához, tehát hogy milyen gyenge vagy milyen erős ez az aspektus. Illetve, hogy a stabilizációt létre tudja hozni, nos, erre létre is jött egy portfólió. Ez különös megvilágításba helyezi azokat az eszközöket, amelyekkel az Európai Unió rendelkezik, és ide tartozik a többéves pénzügyi keret is, amelyről még mindig egyeztetések zajlanak. Ami a stabilizációt illeti, a, az elmúlt időszakban a monetáris politika fiskalizálódása zajlott le. Az európai polgárok és más érdekelt felek esetleg vegyes érzelmekkel viseltethetnek ez iránt. Ugyanakkor azt gondolom fontos megjegyezni azt is, hogy amikor egy adott költségvetésről beszélünk, akkor nem csak arról van szó, hogy mennyi forrás áll rendelkezésünkre, főleg a pénzügyi források fontosak, de az ösztönzés, illetve az általános iránymutatás is lényeges. Ezért tehát azt gondolom, hogy a saját forrásokról szóló egyeztetés sokkal érdekesebb. Van néhány javaslat, ami már felmerült, például a 2014 és 20 közötti költségvetés, amelyen egyszer régen együtt dolgoztunk. A pénzügyi tranzakciós adóról szóló javaslat elsősorban egy ösztönzőkhöz kapcsolódó eszköz volt, nem pedig az elvált bevételekhez kapcsolódott. Ennek a célja az volt, hogy az olyan pénzügyi áramlásoktól tántorítsa el az érintetteket, amelyeknek nincsen céljuk a reálgazdaságban, vagy legalábbis nem hatnak arra közvetlenül. De amint egy ilyen eszközt javaslunk, akkor természetesen szükség van egy becslésre is, hogy ez mennyi jövedelmet generálna. Nagyon hasonló elképzelések jelenhetnek meg az egyeztetés módszerével kapcsolatban. Tehát ha van egy szakpolitikai célunk, akkor mi jelenik meg nem csak a kiadási, hanem a jövedelem oldalon. Hogy egy példát szolgáltassak erre, és ezt csak lábjegyzetnek szánom, nem akarok erről sokat beszélni, de egyfajta gondolatébresztő lehet. Az Európai Unió nagyon régóta makrogazdasági stabilitásra törekszik, de erre nem voltak konkrét eszközei, kivéve az ajánlásokat. A folyófizetési mérleg többletek ezért nem csökkentek az elmúlt időszakban, mert ez csak egyfajta próbálkozás volt, nem pedig valódi eszköz azon tagállamoknak célozva, amelyeknél nagy a többlet. Tehát például egy folyófizetési mérlegre kivetett enyhébb adó közvetlen bevételt jelentene az Európai Uniós költségvetésnek, és jelentős ösztönzést biztosítana azoknak a tagállamoknak, amelyek nem követik az EU erre vonatkozó ajánlásait. Ami a harmadik hatást illeti, amit én is említettem, a források és az ösztönzők mellett az általános iránymutatást. Ezt nevezhetnénk üzenetnek is, mert ez is nagyon fontos, hogyha nincsen lehetőségünk arra, hogy saját forrásokat alkalmazunk, akkor legalább egy erőteljes üzenetet küldhetünk. A éves pénzügyi keret javaslatban ennek van szerepe, de inkább a kiadási oldalon. Például az Európai Szociális Alap Plusz, a, az, hogy ezt most plusznak nevezzük majd, ez azt jelenti a jövőre nézve, hogy többlet összegekre lesz szükség az inkluzió és a szociális kohézió területén. Ez a bevételi oldalon jelentkezik, főleg a fenntarthatóság kontextusában. Szerintem ez egy nagyon jelentős elmozdulás, de természetesen ez egy nem egészen új célkitűzés. Az úgynevezett Európa 2020-as stratégia tíz évvel ezelőtt éppen azért jött létre, hogy egy intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést alapozzon meg az EU-ban. Az új ötletek és az új javaslatok ugyanakkor a kiadási oldalon jelentek meg a feltételrendszerek területén, és az egyes konkrétabb kiadások greenfencingje területén. Ez ugyanakkor elérte a határait. Ezt úgy gondolom, hogy szükséges kiemelni ahhoz, hogy megértsük, hogy miért került át most a fókusz a bevételi oldalra. Több feltételt ugyanis már nem szabhatunk, és nincsen több eszköz a kezünkben kiadási oldalon sem valamennyi szabadságot hagyni kell a tagállamoknak is, hogy azt a költségvetést végre is hajtsák. Tehát most hadd beszéljek a költségvetési oldalról arról, hogy ez hogyan működik. Azt gondolom, hogy ebből a szempontból a Juncker-Öttinger pénzügyi keret javaslatban nagyon jelentősek. Az első a csökkentések megszüntetése. Azt hiszem, hogy ezt régen meg kellett volna már tenni. Kezdettől fogva nem lett volna szabad ezt örökké megtartani. És ahelyett, hogy ezeket beiktatjuk az állandó szabályaink közé, az szerintem szükségtelen és csak bonyolítja a rendszert. Az előző bizottság javaslata volt a helyes megoldás. Az új uniós szintű adók vagy adójellegű bevételek valamint a fenntarthatóság irányába történő elmozdulás, és itt most kapcsolódnék a műanyag termeléshez, és a nem újra felhasználható műanyagok, ez is egy nagyon jelentős összeg. Ez elsősorban ösztönző, de valamennyi bevételt is teremt. Azt hiszem, ez egy fontos probléma, ezzel kezdeni kell valamit. Az új bizottság még nagyobb elmozdulást tett a fenntarthatóság irányába anélkül, hogy képesek lennénk arra, hogy definiáljuk, honnan érkeznek majd az extra források. Ezt mindenképpen el kell kerülni, mert a Green Deal finanszírozásának a kulcsa az Európai Unió költségvetése. A legtöbb finanszírozásnak ugyanis a beruházási bankon keresztül kell majd megtörténnie. A bankok esetében inkább hitelről van szó, nem pedig adóról. Ez lehet az alapja a beruházásoknak. A beruházási bank meg is alkotott egy új stratégiát a tavalyi év során. Most pedig az Európai Központi Bank is próbálja kizöldíteni a monitorozási politikáját. Nagyon fontos, hogy egy új zöld megállapodás finanszírozásában szerepet kell vállalnia az Európai Unió költségvetési bevételeinek is ugyanakkor az ösztönzők, amelyeket az EU biztosítani tud, azok nagyon jelentősek. Ebben a tekintetben volt egy nagyon érdekes kezdeményezés a lehetőségek azonosítására. Margit Ratzensteiner hét lehetséges saját forrást határozott meg, amelyeknek egy fenntarthatósági adó lenne az alapja. Valószínűleg a gyakorlatban már túl késő új ötletekkel előállni, de az érvelés az új ötletek mögött segítheti a vitánkat. Az atomenergia adó, a határon lévő széndiokszid kiigazítás és más hasonló adók. Hosszú a listája még azoknak a potenciális eszközöknek, amelyeket ő felvonultatott. Ennek részben az a célja, hogy a bevételi alapot megváltoztassa, de emellett a megfelelő szakpolitikai cselekvésekre is szeretné ösztönözni a tagállamot. Van még itt egy fontos elem, amiről nem szabad megfeledkezni. Amikor költségvetési bevételekről beszélünk, ott nem csak a mennyiség számít, és a közvetlen ösztönzők, hanem a diversifikáció is. Ez stabilizálja a költségvetést, ez fenntarthatóbbá teszi azt, tehát sokszínű forrásokkal kell számolni. Először is szükség van arra, hogy a megfelelő mennyiségű költségvetés valósuljon meg, elmozdulást kell elérni egy fenntartatóbb költségvetés irányába. Az ösztönzők átalakítása, valamint annak a magatartásnak a megszüntetése, ami sokszor óhatatlanul megtörténik az uniós finanszírozás esetében, ezek egyformán fontosak. A források diversifikálása az nagyobb ellenálló képesség érdekében, illetve fontos annak a megértése, hogy az Unió el fog mozdulni az adózás koordinálása felé a tagállamokkal szemben. A méltányosság rendkívül lényeges, biztosítani kell, hogy ezek az elmozdulások javítsák a helyzetet, ahelyett, hogy még tovább rontanák azt az egyenlőtlenség területén. Köszönöm szépen! Thank you, And now a second. Nagyon szépen köszönöm. A panelünk második hozzászólója, Miguel Poárez Maduro következik. Aki a Repon University intézet oktatója, a Európai Bíróságnak is volt tagja, 2013-tól 15-ig pedig regionális fejlesztésért felelős miniszter volt Portugáliában. Nagyon fontos tudományos és kormányzati pozíciókat töltött be tehát, és jogi és alkotmányos területeken sokat publikált. Önjel szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a parlamentnek is, hogy meghívtak engem. Ismét eljöjjek ide, már többször jártam itt, és a saját forrásokról sem először beszélek. Ezek arra a témákról már évek óta eszmét cserélünk. Nézhetjük a poharat úgy, hogy félig üres vagy félig tele, én félig telének szeretem látni. Mert amikor először elkezdtünk ezekről a témákról beszélni, az embert őrültnek tekintették. Manapság legalább már nem ez a helyzet, úgyhogy van okunk arra, hogy némileg optimistábbak legyünk, mint a múltban. Relatíve rövid idő áll rendelkezésemre, úgyhogy ez alatt két pontra szeretnék összpontosítani, és Lászlóval is megpróbáltuk összeegyeztetni a hozzászólásainkat. Az első oka annak, hogy a saját forrásokat kiterjesszük, véleményem szerint nem pénzügyi, hanem politikai döntés kell, hogy legyen, az Európai Unió legitimitásával összefüggésben. A politikai közösségek tekintetében a legitimitás, a volument, illetve az erőforrások gyűjtésének módját és újraelosztásának módját is illeti, majd megpróbál megmutatni, hogy miért. A második pont, amire összpontosítok, az az, hogy a saját erőforrások kiterjesztések milyen mértékben lehet alternatíva, egy megvalósíthatóbb politikai alternatíva, mint az adóharmonizáció. Az első pont a jelentésben 2012-ben általam megfogalmazott ajánlásokat is e, tartalmazza. A School of Transnational Governments-ben egy felmérést végeztünk 10 tagállamban, az Európai Unió 10 tagállamában. Az első kérdéskör, amit megpróbáltunk körbejárni, az az volt, hogy megpróbáltuk megmérni, hogy az európai állampolgárok a tagállamokban mennyire érzik magukat szolidárisnak más tagállami Európai Uniós tagállamokkal más Európai Uniós állampolgárokért ugyanannyira aggódik-e, mint a saját országának állampolgáraiért, vagy részben, vagy egyáltalán nem. És ahogy láthatták, nyilván a többség részben érdeklődött a többi tagállam állampolgári iránt is, de nem annyira, mint a saját állampolgára iránt. Azonban látható a baloldal és jobb oldal között különbség, a jobb oldalon inkább a nemrégiben csatlakozott országok láthatóak, illetve déli országok. Amit szeretnék megmutatni az, hogy még azt is megkérdeztük, hogyha az elvárásaikat mérjük arról, hogy mit kapnak az Európai Uniótól. Hogyha például egy szolidaritási alap létrejött, akkor az mennyire észrevehető az új országukban. A konklúzió azt mutatja, hogy nagyon szoros korreláció van a között, hogy mennyire érzi magát valaki nyitottnak a szolidaritás iránt, és mennyire várja el azt, hogy az Európai Unió is gondos, gondoskodjon róla. Tehát a szolidárosról való gondolkodás nagy mértékben összefügg azzal, hogy az illető személy mennyire várja el azt, hogy saját maga is részesülhet ennek a szolidaritásnak a pozitív hatásaiból. A szakpolitikáknak ezen előítéletesség kiigazítása kéne legyen a feladata, nem a megerősítése. A saját források esetében azonban nem a helyzet. Az Európai Uniót nemzeti költségvetésekből finanszírozák, és ez megerősíti az előbb említett előz ítéletességet. Vannak, akik azt látják, hogy a szolidaritás az azt jelenti, hogy vannak nyertesek és vannak vesztesei ennek, miközben mások azt gondolják, hogy egyes tagállamok vagyonát más tagállamokba csoportosítják el, és nem arról van szó, hogy az Európában közösen létrehozott értékeket közösen osztjuk el. És van egy demokratikus kognitív torzítás is az Európai Unióval kapcsolatban, emiatt a, az Európai Unió olyan vagyont oszt el, amit nem a tagállamok hoznak létre, vagy nem a piaci integrációból jön például létre ez a bevétel. Na már most a saját forrásokkal hogyan lehetne ezt kiigazítani? Különösen akkor lehetne kiigazítani ezt a helyzetet, hogyha a saját források olyan tevékenységekhez kapcsolódnának, amik két aspektussal függenek össze. Az egyik a belső piac gazdasági fejlődések. Minél több saját forrás a javakhoz, kapcsolódik, annál inkább azt fogják látni az állampolgárok, hogy a gazdasági tevékenység az javakat termel, és ez jó. A másik, hogyha az, hogy olyan dolgokból szerzünk saját forrásokat, amiket a tagállamok már nem tudnak hatékonyan adóztatni. Ezzel az újraelosztási igazságosságot erősítjük meg olyan területeken, ahol ezen, ebben már a tagállamok egyedül nem hatékonyak. És ez Fernándes úr által mondatokhoz is kapcsolódik, hogy ez igazából ahhoz a narratívához is kapcsolódhat, hogy tulajdonképpen adókönnyítésre kerül sor. Az Európai Uniót úgy látnák ebben az esetben, hogy az Európai Unióban keletkezett javakat igazságosan újraelosztják, és ez legitimebbé tenné az Európai Uniót, és sokkal erősebben támogatnák az állampolgárok is a saját források rendszerét. A, pont ezt teszteltük ennek a felmérésnek a második részében. Hogyha az Európai Unióban termelt vagyont adóztatjuk meg Európai Uniós szinten, a tagállamokban élő állampolgárok véleménye változni fog az Európai Unióról, és azt gondoljuk, hogy igen, nagyon is. Úgyhogy az volt az első kérdésünk, hogy megkérdeztük az állampolgárokat arról, ebben a tíz különböző tagállamban, amik eléggé reprezentatívak az EU-ra vonatkozólag. Egyikük bár az Egyesült Királyság már nem sokáig lesz tagállam. Az volt a kérdés, hogy az Európai Uniónak több pénze kellene, hogy legyen, a tagállamoknak pedig kevesebb, vagy helyett azt gondolják, hogy több forrása legyen a tagállamoknak, és kevesebb az Európai Uniónak. És ahogy látják, nagyon sokan vannak, akik nem tudják, akik bizonytalanok, ezek a lila oszlopok. De a dél-európai államok között óriási különbség, és a többiek között óriási különbség van. A déli államok több pénzt szeretnének látni az EU-nak, és kevesebbet a tagállamnak, az északi európai államokban pedig pont fordítva. Több pénzt szeretnének a tagállamnak, és kevesebbet az EU-nak. Egy érdekes különbség van Németország ahol azt gondolják, hogy az EU-nak kéne, hogy több pénze legyen, és az tagállamoknak kevesebb. Azonban látjuk ezt a megosztottságot, és nagyon érdekes egyébként azt látni, hogy ez a megosztottság eltűnik, és az Európai Uniós finanszírozás támogatottsága nagy mértékben megnő, hogyha máshogy, más alapokra helyezzük ezt a kérdést. Hogyha például azt a kérdést tesszük fel, tesszük fel hogy támogatják-e az Európai Uniós ö, szénadót, óriási mértékben támogatják ezt az emberek, ezek a kék oszlopok. Hogyha megkérdezzük azt, hogy a nagy internet cégek jövedelmének a megadóztatását támogatják-e, pont ugyanez a helyzet. Mm, nagyon hasonló ez még a pénzügyi tranzakciós adók esetében is, illetve az kivételesen nagy üzleti profitok esetében, bár itt a skandináv országok némileg máshogy válaszoltak. Ezek az eredmények tehát azt bizonyítják, azt a hipotézist erősítik meg, amit az imént megfogalmaztam, hogyha az Európai Uniót már nem a nemzeti költségvetésekből finanszíroznánk, hanem saját forrásokból, akkor ezzel nagy mértékben megnövekedne nem csak az Európai Uniós finanszírozás támogatása, hanem a szakpolitikáké és az EU legitimitásáé is. A következő pont, mm, itt már sokkal rövidebb leszek, úgyhogy nem fogok nagyon e, túlmenni az időmön, de azért mégis e, kérem, hogy hadd fejezzem be, hogy az adóharmonizációnak lehetne alternatívája a saját források rendszere. És ez összekapcsolódik az előző ponttal és az előző adatokkal, amiket bemutattam. Azt gondolom, hogy érdemes ezt meggondolni, hogy ahelyett, hogy megkísérelnénk valamit, ami bizonyára egy nagyon-nagyon nehéz harmonizációs folyamat lenne, például a társasági adó esetében. Engedjük meg az adóversenyt a tagállamok között, de ehelyett legyen egy Európai Uniós szintű adó, ami ezt a versenyt valamilyen módon ö, kiegyensúlyozza. Tehát megengedjük azt, hogy legyen a tagállamok között adóverseny, de egy ilyen adó kiegészítéssel elérjük azt, hogy ez egy bizonyos szinten soha nem menjen túl. És erre alkalmas lehet például a közös konszolidált társasági adóalap. De ez lehetővé tenne még egy dolgot, amit szerintem érdemes lenne tesztelni és végig gondolni, mégpedig azt, hogy egy ilyen minden cégre kivetett határokon átnyúló adó, hogy ne torzítsa a versenyt, lehetővé tehetné azt, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyek határokon átnyúlak, és melyek azok, amelyek általában tagállamiak. És a csak a nemzeti adó jövedelem re vonatkozó tevékenység, illetve a csak a határokon átnyúló adójövetelemre vonatkozó információk alapján meg tudne, dönteni tudnénk arról, hogy melyik legyen alapja kizárólag az Európai Uniós adónak. És ezzel is megerősítenénk az Európai Uniós saját források legitimitását, valamint az egész EU legitimitását. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr, köszönöm Maduro úrnak, most a kérdésekre és megjegyzésekre térünk át. Azt javaslom, hogy a képviselő kérdéseit és megjegyzéseit először gyűjtsük össze, utána pedig a panelistáknak adjuk vissza a szót, hogy összefoglalva választ adjanak. Az árnyék előadókkal kezdjük, Balmini asszony az első. Thank you so much. Mr. President, I really, I do apologize because I... Köszönöm, elnök úr, elnézést kérek, hogy egy kicsit későn érkeztem, ezért nem hallottam az első prezentációt, de nagyon odafigyeltem a második prezentációra. Azt gondoltam, hogy nagyon örülök annak, hogy Maduro professzor ennyire világosan fogalmazott és bemutatta nekünk az érveit. A szocialisták és demokraták nevében mi egy állásfoglalást is javasoltunk a saját források kibővítéséről, azt remélve, hogy ez egy igazi célkitűzés lehet a mostani parlamenti ciklus számára, és hogy ezt meg lehet majd valósítani, összekapcsolva a többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalásokkal azt gondolom, ahogy azt ön is megmutatta, hogy ezt a paradigmaváltást nekünk népszerűsítenünk kell, mert ez az európai intézmények legitimitását növeli azzal, hogy valódi saját forrásokat vezetünk be, amelyek lehetővé teszik majd számunkra azt, hogy csökkentsük az egyes tagállamok befizetéseit. Azt gondolom, hogy ezekben az években ezt a paradigmaváltást kell majd megvalósítanunk. Mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy az utóbbi évtizedekben az európai intézmények pont ellenkezőleg működtek ahhoz képest, amit a szerződés kimond. Ugyanis a szerződésekben egyértelműen szerepel, hogy az európai közpolitika és az európai szakpolitikai célok finanszírozását főleg a saját forrásokból kell biztosítani, nem pedig a nemzeti hozzájárulásokból. Ha megnézzük az adatokat, akkor ez azt mutatja, hogy az elmúlt három évtizedben ennek pont az ellenkezője történt. Itt az ideje tehát, hogy megfordítsuk ezt a logikát, új, valódi saját forrásokat vezessünk be. Én igazság szerint nagyon örülnék annak, hogyha a saját források mind a belső piachoz kapcsolódnának, ahogy azt ön is megmutatta, a belső piacra nagyon érzékenyek az emberek, könnyű megmutatni, hogy jólétet hoz nekik a belső piac. De a klímaváltozás is egy nagyon lényeges téma. Az új források egész kosarán gondolkodunk most, mind a két célkitűzés kapcsán. Megdöbbentett például a széndiokszid adóval kapcsolatos adatok jellege. Úgy tűnt, hogy az emberek örülnének egy széndiokszid adónak, illetve a kóta kereskedelmi rendszernek. A polgárok néha előrébb tartanak, mint ahogy azt mi politikusok gondolnánk. Az, az Európai Parlament részéről nagyon bátornak és ambiciózusnak kell lennünk, hogy ezt tényleg be tudjuk vezetni. Realistának kell lennünk. Én tisztában vagyok azzal, hogy a bizottság nem lesz annyira lelkes, hogy bevezesse a saját források széles körét, tehát eh, tudom, hogy most főleg a műanyagadóra koncentrálunk, illetve a kvóta kereskedemi rendszerre. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy ennél sokkal bátrabbnak kell lennünk. Van egy kérdésem Maduro úrnak, azt szeretném megkérdezni tőle, hogy eh, mit gondol az egységes piaci adóról, mert ezzel kapcsolatban eh, egymásnak ellentmondó víziók vannak. De köszönöm szépen önnek ezt a kiváló prezentációt. Köszönjük, Papadimulis úr. Köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani vendégeinknek, és egyetértek Maduro professzor úr prezentációjával. Évek óta vitatkozunk már erről a témáról, és tényleg eljött az ideje annak, hogy most már elinduljunk a döntések irányába. Az Európai Parlament úttörő szerepet játszik ebben a vitában, és nyomás gyakorol a tanácsra, valamint a bizottságra annak érdekében, hogy végre megkezdődjék a tárgyalás a saját forrásokról. Két dolgot szeretnék elmondani. Mindenek előtt egyetértek az előttem szóló kollégával, aki azt mondta, hogy intézményi kötelezettsége az Európai Uniónak, hogy növelje az EU finanszírozását, mégpedig a saját források révén. Ez a téma ez a kötelezettség függőben van, ezzel foglalkozni kell. Ami most történik, az a szerződésekkel ellentétes, mert az Európai Unió finanszírozásának nagy része a tagállamoktól származik, nem pedig a saját forrásokból. Kérdésem a következő. A múltban létrehozták a Monti bizottságot, a Bölcsek bizottságát. Ez a testület különböző javaslatokkal élt bizonyos saját források növelésének, létrehozásának érdekében. Vendégeink hogyan értékelik ezeket a javaslatokat? Kedvezően meg kellene valósítani önök szerint ezeket? Aztán a szakbizottságunk a Költségvetési Szakbizottság szeretné felvetni ezt a témát, hogy ezen meghallgatást követően mit teszünk majd, milyen follow lesz ennek a meghallgatásnak, mit akarunk tenni a szakbizottságunk részéről. Szerintem az Európai Parlamentnek kellene kezdeményezést indítania, annak érdekében, hogy a saját források témája sokkal hangsúlyosabb, fontosabb prioritás legyen. És ez mi tudnánk hozzájárulni. Hiszen nyilvánvaló, hogy ez a téma kapcsolódik a, az új többéves pénzügyi keretről zajló tárgyalásokhoz. Ha ugyanis a saját forrásokat megerősítjük olyan javaslatokkal, amelyek széles többségi támogatásra számíthatnak, akkor ezek a politikai összeütközések, konfliktusok, amelyek gyakran torkolnak padhelyzetbe a nettó befizetők között és más szereplők között, tehát mindig az történik, hogy ez az összeütközés egy padhelyzetet eredményez, és azt látjuk, hogy a tanács egyfajta féket jelent, egyfajta akadályt ebben a folyamatban, és így nem tud létrejönni egy valóban ambiciózus MFF, többéves pénzügyi keret, amit pedig a parlament kért. Kérem tehát, hogy kövessük nyomon az ügyet a továbbiakban, kezdeményezést indítsunk, hogy a saját források prioritást élvezenek. Mr. Fernandez. Köszönjük, Fernández úr. Obrigado, senhor eh, eh, Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadóknak és Maduro professzor úrnak bátorító prezentációjáért. A polgárokat meg tudjuk győzni, de hogyan lehetséges az, hogy a tagállamok nem, nem tudjuk meggyőzni? Látjuk a tagállamok vonakodását ezen témát illetően még akkor is, ha a tagállamok tudják, hogy a polgárok készek arra, hogy létre jöjjön például a pénzügyi tranzakciós adó, a polgárok ezt jó ötletnek tartják, az ETS-szel kapcsolatos elképzelést úgy szintén, a nagy digitális vállalatok megadóztatását szintén jó elképzelésnek tartják a polgárok, védelmezik ezeket az elképzeléseket, hiszen ezek az ő hozzájárulásukat könnyíthetnék a populisták pedig mindig azt az üzenetet közvetítik, hogy az Európai Parlament új adókat akar terhelni a polgárokra, nem éppen ellenkezőleg, még csökkenthetni is tudnánk az adóterheiket. Hogyan lehetne tehát meggyőzni a tagállamokat, ez a kérdésem, hiszen nekik kell egyhangulag dönteni e kérdésről. Mit tehetünk, hogyan tehetünk többet, hogyan tudjuk meggyőzni a tagállamokat. Mindig az a benyomásom, és ezt már nyilvánosan is elmondtam egyszer, hogyha valaki meghív valakit vacsorára, akkor neki van joga megválasztani az éttermet és a, kiválasztani az ételeket. Így például Franciaország és Németország a költségvetés 38%-áért felelősek, és meg akarják őrizni ezt a erőviszonyt, ezt a hatalmukat, úgymond, és úgy akarják érezni magukat, mint a költségvetés urai. Csökkenteni akarják tehát a saját tagállami hozzájárulásukat. Azonban egyes tagállamok esetében ez gyöngítheti az ő tárgyalási pozíciójukat. Hogyan lehet meggyőzni őket? Annak érdekében, hogy előre tudjunk lépni egy meggyőző javaslattal a tanács számára. Márkez asszony, mondja az elnök. Eh, Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék eh, köszönetet mondani Andor és Maduro uraknak a prezentációjukért. Az MFF és a saját forrásokról zajló vita nagyon érdekfeszítő. A kiinduló pontom az, hogy jelenleg a saját forrásokról beszélünk. Úgy vélem, hogy amit parlamentként meg kell értenünk, az az, hogy mit jelent számunkra kijelenteni azt, hogy csak akkor járulunk hozzá az MFF-hez, ha politikai megállapodás jön létre a saját források tárgyában. Világos, hogy ezen vita során nehéz politikai döntéseket hozni a specifikus saját forrásokról, úgy, hogy közben hozzájáruljunk még időben az MFF-hez. Tehát ez a hozzájárulási koncepció nagyon fontos. Tehát láthatjuk a PNL rész arányát, súlyát, a tagállami hozzájárulások súlyát, ez túlzott, ez nem kiegyensúlyozott hogyha megnézzük a saját források általi finanszírozást, és mi pontosan ezt a tendenciát akarjuk megfordítani. Azt hiszem, hogy itt tehát kompromisszumot, politikai kompromisszumot kell találnunk, hogy a saját forrásokra tudjuk alapozni az Európai Unió finanszírozását. Lehetséges az, hogy nem megfelelően értelmezték azt, amit mondtam. Fontos tehát a finanszírozást növelni. Egyetértek a politikai prioritásokkal a tanács részéről és az Európai Parlament részéről de aztán nincs megfelelő pénzügyi dimenzió. Ez az első dolog, amit szeretnék elmondani. A második észrevételem, ezt egyébként Fernandes úr már megemlítette, azaz, hogy hogyan lehet azt kifejteni, hogy ezen új saját források egy nagyobb adóügyi igazságosságot hozhatnak létre, mert hozzájárulnak az adó csalás és az adó elkerülés leküzdéséhez is. Fontos tehát ezt megmagyarázni, itt nem arról van szó, hogy a polgárokra további adókat terhelünk. És itt a politikai képviselet kérdését szeretném felvetni, amiről Maduro professzor is szólt. Ami az Európai Unió döntéshozatali folyamatát illeti, a polgárok képviselete két szinten történik, az Európai Parlamentben közvetlen képviselet formájában és a tanácsban a tagállamok által egy közvetett képviselet formájában. A politikai képviseletet illetően látjuk a polgárok, illetve a tagállamok képviseletét. És ezt a képviseletet át kell helyezni pénzügyi szempontból is. És itt ez nem azt jelenti, hogy a polgárok hozzájárulását növelnénk az európai költségvetéshez. A harmadik észrevételem, egy aggodalmamat szeretném megosztani önökkel. A vita során szerintem el kell kerülnünk, hogy az adókat helyezzük a középpontba. Nem vállalhatjuk azt a kockázatot, hogy például a saját források csak a Green Deal-t fogják finanszírozni, hogy ezt jelentjük ki. Nem, a saját forrásokat szerintem mindenféleképpen egyetemesen, egységesen kell kezelni az Európai Unió költségvetésének vonatkozásában. És szeretném meghallgatni a két előadó kommentárját ezt illetően. Madame Holmeyer? Köszönjük szépen, Holmájer asszony. Mm, eh, liebe Kolleginnen und Kedves kollégák, kedves elnök úr. Azt tűnt fel a vita során nekem, hogy tudjuk, hogy mi ellen vagyunk, de szeretnénk a saját forrásokat, de látjuk azt, hogy a tagállamok gyengék, senki nem akar fizetni, senki nem akar megállapodni, minden, mindannyian tudjuk, hogy ki a rossz, meg ki a gyenge, mindenki rosszul csinálja a dolgát, de így nem nagyon jutunk előrébb a vitában. Az adóügyben egyhangúságra van szükség, ezt tudjuk, az MFF-et illetően úgy szintén, és sajnos a saját forrásokat illetően megint csak egyhangúságra van szükség. El kell gondolkodnunk tehát azon, hogy ahogyan Fernandes kolléga kifejezte, hogyan lehet a tagállamokat megnyerni bizonyos gondolatok mellett. És ez egy kicsit eltűnt a vita során az emissziós kvóta kereskedelem, ott is sok bevételi lehetőség van, és ez a bevétel jelenleg csak szinte kizárólag a tagállamokhoz folyik be. Hogyha az emissziós kvóta kereskedelmet szeretnénk kiterjesztenénk, akkor a Green Deal vita során ugye felmerül mindig ez a kérdés, hogy mennyi forrás lesz a Green Deal, re, és akkor itt saját forrásokból tudnánk új bevételeket teremteni. Aztán nagyon tetszett nekem az itt a vita során, hogy a polgák mindig megkérdezik, hogy plusz adót kell-e fizetnie. Nyilván, hogyha ezt kell tenni, akkor nem támogatja az adott elképzelést, vagy hogyha kevesebb lesz a bevétel, akkor megint csak nem támogatja az adott elképzelést. Ugyanakkor a polgárokban van egyfajta hajlandóság az észszerű finanszírozáshoz való hozzájáruláshoz. A héjacsalás, a vámcsalás, sokkal több összeget érint, mint amennyiről most beszélünk itt a saját források során. Hogyha a tagállamokat arra tudnánk ösztönözni, hogy ezen jelenségek ellen erősebben lépjenek fel, akkor sokkal több saját forrásunk lenne. Mert itt 3,5 milliárdos ö, ö, csalást derítettek fel nemrégiben, és több ilyen eset is van, és hogyha megnézzük a vámhatóságok jelentéstételeit, ö, hogyha ezeket az összegeket be tudnánk szedni, hiszen itt az áruk mindössze egy százalékát ellenőrzik, akkor már egy csomó problémát meg tudnánk oldani. Tehát ezen területen sokkal erősebben kellene dolgozni. A saját források mellett vagyok, ez nem kérdés számomra, de az eszközöket is meg kellene nézni, amikkel kapcsolatosan több esélyünk lenne, amivel valóban el tudnánk valamit érni és ne azt mondjuk a végén, hogy harcoltunk, harcoltunk, de aztán semmit nem értünk el. Ehelyett inkább meg kell próbálnunk olyan megoldásokra törekedni, amelyek elérhetőek a tagállamokkal, ahol a nettó, ahol nem az van, hogy a nettó befizetők a kedvezményezettekre mutogatnak, egymást szidják. Én az 1,3%-ot támogatom, én német vagyok, tehát majd, hogy nem a saját országom ellen harcolok ilyen értelemben, de ugye mindenki tudja, hogy a saját országában nem mindenki van az 1,3% mellett, akár 1,1 vagy 1,2% mellett vannak. Tehát akár egy párton belül is megváltoznak a nézőpontok, attól függően, hogy valaki Brüsszelben dolgozik, vagy pedig a saját hazájában. Tehát minden kollégának a saját nemzeti parlamentjével is fel kell venni a kapcsolatot, és ez egy nagyon sürgető feladat, mert több bevételre van szükségünk mindenképpen, ezért tehát folytassunk párbeszédet az otthoni, a nemzeti parlamentben működő kollégáinkkal, hiszen ők tudják ösztönözni a kormányokat az elmozdulásra. Elnök, köszönöm. Keller asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Én teljesen egyetértek azzal, amit az előttem szólók már elmondtak. Szeretnénk valódi saját forrásokkal rendelkezni meg kell adni nekünk ehhez az eszközöket. Szeretnék itt egy kérést intézni egy határon történő széndiokszid adó bevezetéséhez. Számomra egy ilyen rendszernek két előnye lenne. Egyrésztről ez elkerüli a carbon leakage tehát a széndiokszid szivárgást, illetve megköveteli, hogy a mi belső szabályozásunk környezetvédelmi költségeit megfizessék az importőrök. A kvótakereskedelmi rendszerben a nagyvállalatoknak kell fizetniük, ez ehhez lenne hasonló, a határon kellene ezt megfizetni az árkülönbség jegyében. Ennek van egy környezetvédelmi értéke is, de én ezt nem akarom adónak hívni. Ezen kívül van egy olyan értéke is, hogy ez forrásokat teremt. Úgy tűnik, hogy gyorsabban kellene előre haladnunk a saját módszereinkkel, ahhoz, hogy előre tudjunk lépni. A vámokat nem csak a nyersanyagokra, hanem a feldolgozott termékekre is kivetik. Itt most a feldolgozott termékek lennének érintve. Kiváló statisztikáink vannak. Tudjuk, hogy amikor konkrétan az adókról beszélünk, akkor az összes fogyasztói mozgalom eh, elkezd eh, aktivizálódni, ők pedig a közvéleményt eh, is át tudják hangolni. Végső soron mindig a fogyasztók fizetik meg ezeket. El tudná -e mondani nekünk, hogy hogy néz ki ez a folyamat, hogyan lehetne eljutni odáig, hogy ezt a témát európai és nemzeti szinten megvalósítsuk, és szeretném az önvéleményét professzor úr hallani arról is, hogy a vélemények, amelyeket ön bemutatott, hogyan viszonyulnak ahhoz, amit akkor gondolnak az érintettek, amikor konkrétan ezeket bevezetik. Köszönöm szépen. Köszönjük. Guardia Zabalasszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a hozzászólóknak is a gondolatokért, amiket megoldott, megosztottak. Maduro professzor azt mondta, hogy a saját források nem voltak korábban ennyire fontosak. Valóban megváltozott a helyzet. A parlament nagy többsége most már támogatja azt, hogy legyenek saját forrásaink. Szükség van forrásokra ahhoz, hogy finanszírozni tudjuk az európai költségvetés elemeit. A tanács ugyanakkor nem változtatta meg a véleményét. Néhány kollégám már feltette ezt a kérdést, hogyan tudjuk a tanács véleményét megváltoztatni. Az állam és kormányfők sokszor azt mondják, hogy ők támogatnák ezt az intézkedést, de a polgáraik nem azok a tanulmányok, amelyeket ön most elhozott, pont az ellenkezőjét mutatják ennek. Számomra nagyon meglepő az, hogy egy gazdasági válságon vagyunk túl, ahol a kormányok nyugodt szívvel emelték a hozzáadott értékadót, vagy az emberekre kivetett adókat. Az emberek ezt elfogadták, most pedig nem tudjuk bevezetni ezeket az adókat. Jó lenne, hogyha legalább egy szociális adórendszert tudnánk bevezetni, az nagyon jó lenne. Hogyan nem tudunk, hogy lehet az, hogy nem tudunk eljutni idáig? Azt gondolom, hogy a tanácsban nem tudnak megegyezni, már abban sem, hogy legalább ne csökkentsék az országoknak a hozzájárulását. Már még csak nem is új adókról, új forrásokról beszélünk, hanem arról, hogy ne legyen csökkentés. Meg kellene győzni a tagállamokat arról, hogy a saját források irányába mozduljunk el mert biztos, hogy vannak olyan országok, amelyek az egyik fajta forrás támogatják, a másikat pedig nem, de az nem lehet, hogy semmit se változtassunk meg. Vannak olyan országok, amelyek elfogadnának bizonyos fajta adókat, egyes adók károsabbak lehetnek, mások hasznosabbak. Ez a tagállamoktól függ. Ezen kívül két kérdést tennék még fel, vagy inkább két pontosítást, elmélyítést kérnék Andor úrtól. Beszélt a feltételrendszerekről, mivel kevés volt az idő, nagyon vázlatosan tudta csak ezeket a témákat felvázolni. A kondicionalitásról szeretném megkérdezni önt, amiről beszélt. Aztán Maduro úrhoz is intéznék még egy kérdést, mert nem tudta részletesen kifejteni a legutolsó elemet. a konszolidált adóalap, illetve a vállalkozásokra kivetett adó hogyan működne, és hogyan lehetne ezzel kapcsolatosan a pénzeket beszedni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Kircosz úr. Köszönöm. Úgy vélem, hogy az alapvető gondunk a Brexit. Tehát a hiányzó finanszírozást le kell fednünk az EU költségvetésében. Ugyanakkor a Brexit mentalitás megmarad. Thatcher indította évtizedekkel ezelőtt ezt a mentalitást meg, amikor visszakövetelte a pénzét. És ezt a nyilatkozatot különféle területeken, különféle változatokban újra hallhatjuk. Nagyon nagy kívások állnak előttünk, amiket szinte lehetetlen finanszíroznunk. Tegnap a Védelmi Albizottságban arról beszéltünk, hogy hogyan lehet az 5G-vel kapcsolatos problémákat kezelni. A kínaiak már nyertek ezen a területen, de hát ők 50-60 milliárdot fektettek be ebbe a területbe hogyan tudunk a 6G-re áttérni, amikor az 5G-vel kapcsolatosan is elveszítettük a versenyt. A saját források, illetve a finanszírozás abszolút elégtelen. Nincs elég forrás már a Green Deal-re sem. Én a védelemmel foglalkozom a SZEDE albizottságban, és itt első ízben próbáljuk 8-11 eh, milliárddal növelni a védelemre szent eh, forrásokat a 7 éves időszakban, de hát hogyan lehet ezt megvalósítani? Még nem is ellapodtak meg az összegekben. 250 milliárd dollár van költségvetésként a tagállamoknál. A világ megváltozott, mi viszont nem változtunk és elveszítjük a hitelességünket, mert csak célokat tűzünk ki, amelyek aztán nem finanszírozhatóak. Én görög vagyok, sokan azt gondolják, hogy én az országom miatt akarok finanszírozásokat, mert hogy nekünk növekedési és szociális problémáink vannak. Nem, közös erőfeszítésre van szükség a saját források növelése érdekében, hogy legyen finanszírozása az új szakpolitikáknak, Különben nagyon borsos szemlet kell majd néhány év múlva megfizetnünk, mert lemaradunk, nem leszünk versenyképesek. Gondoljunk arra, hogy mi történik Szíriában, Líbiában. Teljesen más szereplők vannak ott jelen, akiknek teljesen más elképzeléseik vannak, mint az Európai Uniónak. Jó lenne tehát, hogyha az Európai Unió világosan nemet mondana olyan döntésekre, amelyeket aztán nem finanszírozunk. A nemzeti parlamentek ezt a szabályt követik, jó lenne, hogyha mi is így tennénk. Köszönöm. Mr. Andrés. Köszönjük, Andrészen úr. Köszönöm. Nagy lehetőséget látok ebben, mert az új források területében most új korszak kezdődik. Azt hiszem, hogy az Európai Parlament közelebb van a polgárokhoz és a saját kormányaikhoz. Főleg én egy olyan országból jöttem, ahol tudom, hogy ez így van. De azt is tudom, hogy konkrétabban kell fellépnünk. Ez azt jelenti, hogy nem elég azt mondani, hogy több saját forrásra van szükség, azt kell kimondani, hogy milyen forrásokra van szükségünk. Azt hiszem, hogy ezt is ki kell alakítanunk. Ahogy Keller kollégám a Rinyúból mondta, a határon bevezetett széndiokszid adó nagyon erőteljes kezdeményezés lehetne. Ez egy újfajta adó, az emberek megértik, hogy ezt nem lehet egyszerűen tagállamként bevezetni, illetve egy erőteljes klímavédelmi elem is szerepel ebben. Ha erről az adóról beszélünk, akkor mindig két érvet lehet hallani. Az egyik és szeretném, hogyha a szakértők erre reagálnának. Az első érv az lenne, hogy a WTO szabályokkal kapcsolatban ez problémát fog okozni. A kereskedelmi rendszerünkkel kapcsolatban nem lehetne ezt bevezetni a WTO miatt. Más szakértők pedig azzal érvelnek, hogy ez lehetséges lenne. Szeretnék ezzel kapcsolatban egy választ kapni. A másik érv pedig az, hogy nem igazán lehet tudni, hogy mennyi pénzt lehet ebből nyerni végső soron. Számomra nagyon fontos, hogy erről kialakítsunk egy álláspontot, ezért szeretném az önök véleményét is hallani. Köszönjük, Ayé asszony! Monsieur le Président, merci. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen, uraim, ezeket a nagyon érdekes előadásokat. Engedjenek meg néhány reakciót és egy kérdést. Andor úr, az új Green Deal-ről beszélt. Nagyon fontos az, amit mondott, hogyha csak az európai költségvetésre alapoznánk, akkor az nagyon-nagyon távol van azokról az, azoktól az ambícióktól, amelyek előttünk állnak. Ami amit Mónika említett, igen, minden, mindannyian mindannyian egyetértünk abban, hogy nem akarunk további terheket róni az állampolgárokra, nem akarjuk, hogy ők fizessék meg a döntéseinknek az árát. Mi, mi európaiak, mind pro-európaiak vagyunk itt, az európai építkezést támogatjuk, az saját források legitimitása ezt erősítené meg. Ezt bizonyították Maduro úr ábrái is, hogy az állampolgárok meg tudják érteni azt, hogy mire van szükség, illetve a saját források európai Váltétele az támogatott az állampolgárok által. Szerintünk ez az Európai Unió stab- költségvetésének stabilitásához is hozzájárulna, hogyha lennének ilyen saját források, illetve vannak olyan tagállamok, amelyek nem akarnak egyáltalán saját forrást. Vannak olyan tagállamok, amelyek hát a priori nem akarnak saját forrást, de mégis fejlettek abban a tekintetben, hogy sokat beszélnek az éghajlatváltozásról. És Maduro úr nagyon érdekes, amikor azt mondta, már többé, hogy több évvel ezelőtt azt gondolták önről, hogy ö, bolond, de azóta megváltoztak a dolgok. És hogyha a következő tárgyalásokban az Európai Parlament haladni akar, akkor valóban ezt is figyelembe kell venni, és a másik, az állampolgárok egyre inkább érzékenyek azon kérdésekkel kapcsolatban, hogy tudjuk, hogy legyen ilyen ösztönző erő is az európai politikákban. Egy kicsit bonyolult vagyok, de meg vagyok győződve arról Maduro úr, amit ön mondott, az jogos. Egy kérdésem is lenne azonban önhöz. Az új saját forrásokat lehetne-e helyettesíteni, ezzel lehetne helyettesíteni az adóharmonizációt? A kettőnek külön menetrendje van, illetve a cégek esetében a határokon átnyúló tevékenységek adóztatására gondolt kizárólag igaz, tehát nem arra, ami az egységes belső piacon keletkezik a határokon átnyúló, az egy más dolog. Tehát ezzel már önmagában egyenlőtlenséget kreálunk, hogyha csak a határokon átnyúló tranzak, vagy ö, tevékenységből keletkezett ö, jövedelmet adóztatjuk meg. Akkor most Andor és Maduro professzoroknak adom meg a szót a válaszadásra. Először Andor úr. Köszönöm szépen. Néhány olyan pontra szeretnék koncentrálni, amik kapcsolatos volt leginkább a felszólásom. Például a Monti jelentés vizsgálata és a, különösen a költési oldalon a feltételek, illetve hogyan tudjuk meggyőzni az érdekelt feleket. Azt hiszem, hogy ezt az utóbbi kérdést majd Vadúra úr is meg kell, hogy válaszoljak. A Monti jelentés nagyon világos ajánláslistát tartalmaz, és azt hiszem, hogy már a bevezetőmben is felsorakoztam sok ajánlás mellé. Pozitívan idéztem azt, hogy érdekes a közjavak felé orientálódni. Ezzel kapcsolatban azonban azt mondanám, hogy egy kicsit óvatosságra is van szükség, mert az EU-s költségvetés legitimitása szempontjából az, hogy EU-s szintű közjavakra összpontosítsunk, ez egy fontos elem, de ne becsüljük alá azt a hozzáadott funkciót sem, értéket, amit a költségvetés újra elosztó hatása jelenthet, illetve a, különösen az a monetáris unión belül. Szerintem az Európai Uniónak mindhárom kulcsfontosságú funkcióban kéne tovább mozdulnia. Ami a legitimitást illeti, talán jogos a közjavakra összpontosítani, és egyet, egyet kell értenem azzal, hogy a klímapolitikára és a zöld megállapodásra hangsúlyoz, helyezték a hangsúlyt a képviselők. Hogyan győzzük meg a közvéleményt, de még ennél is fontosabb, hogy a nemzeti vezetőket hogyan győzzük meg. A költségvetés politikával kapcsolatban a, az állampolgárok azt gondolják, hogy erősen tudnak azonosulni az állami célokkal, akkor kedvező az adózási hajlam. Nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy az európai költségvetési célkitűzések nem annyira közvetlenül láthatóak, nem látható az, hogy ugyanazokat a célokat támogatnák, mint a nemzeti költségvetések, de nagyon sokat segítene, hogyha be tudnánk bizonyítani, hogy az EU-s költségvetés is támogatja a nemzeti költségvetési célokat, mint például a jóléti állam, vagy a védelem és a biztonság kérdését. Emellett, hogyha az EU-t úgy látnák, mint egy egység, ami a technológiai innovációt támogatja, illetve a gazdasági és versenyképességi témákkal is foglalkozik, és ezek az erőforrások ennek a végrehajtására is, az iparpolitikák végrehajtásában is segítenek, ez is segítene. A határokon átnyúló infrastruktúra például egy nagyon fontos célkitűzés lehet, az egészségügy szintén. Ne felejtsük el az Egyesült Királyság esetét, ahol a Brexit kampány egy konkrét hatásra összpontosított arra, hogy hogyan tudnak pénzt megtakarítani azáltal, hogy ne fizessenek be semmit az EU-s költségvetésbe. Miért volt ebből, miért tudtak ebből központi kérdést csinálni? Azért, mert nem volt látható, hogy milyen közjavakat kap vissza az Egyesült Királyság az Európai Uniótól. Például milyen pozitív hatásai vannak az európai programokban való részvételnek és a közös piachoz való hozzáférés, ez nem volt látható, és ezért tudták erre felépíteni a kampányt. a költségvetés és a nemzeti prioritások, az európai költségvetés és a nemzeti prioritások összefüggése. Itt még teendőink vannak, hogy az Európai Unió költségvetését láthatóbbá tegyük. Ami a kiadások oldalát illeti, a többi kondicionalitásnak vannak határai. Továbbra is fontos kérdés marad az MFF-ben az a kapcsolat, ami az európai szemeszterhez köti ezt, mint az európai kondíciók fő csatornájához. Ebből a szempontból akkor válik a dolog meggyőzővé, hogyha az állampolgárok azt látják, hogy hova vezet a szemeszter, hogyha ez nem csak egy bürokratikus gyakorlat, amit az Európai Unió elvégez minden évben, hanem van egy hosszabb távú célja a fenntartható fejlődési célokhoz kapcsolódik, vagy ennél is konkrétabb célok láthatóak a szemeszterben. Különben a kondicionitás legitimitása megkérdőjelezhető marad véleményem szerint. Hogyan lehet a zöld megállapodást finanszírozni? Ez az utolsó pont, amire szeretnék reagálni, mivel már beszéltem róla, hogy az európai költségvetésnek ez egy kisebb jelentőségű szerepek, de hogyha saját forrásokat különösen a kohéziós régiókban sikerül megerősíteni, és megfelelő ösztönzőt tudunk adni, akkor ez megváltozhat. De abből a szempontból a bankrendszer szerepe nagyon fontos. Az EU-nak olyan kapacitása van, amivel tudja a bankrendszer működését befolyásolni. A az úgynevezett promóciós bankokon keresztül, amit az Európai Beruházási Bank és az EBRD irányít, véleményem szerint. Ez itt a lehet, előttünk álló lehetőség, ez az a csatorna, amit használhatunk, amivel segíthetünk a Green Deal végrehajtásában. A, a, a zöld megállapodás alapjában véve egy beruházási program hitelnyújtásra épül a modern gazdaságban, ezt kell irányítani szakpolitikákkal. Köszönöm. Köszönöm szépen, Maduro professzor kapszót. Köszönöm, nagyon sok kérdés érkezett, de azt hiszem két nagy csoportba tudom ezeket osztani, és megpróbálok így válaszolni rájuk. Az első, melyik saját forrásokat tudjuk létrehozni, és az egyes saját forrásokkal kapcsolatban milyen problémák merülhetnek fel. Az egyik, milyen kritériumokat használjunk a saját források azonosítására. Megpróbáltam röviden erre kitérni már az előadásomban is, és a jelentésben, a 2012-es jelentésben további válaszokat is találnak. De a kritériumok, amiket használtam, és amiket említettem, az vagy az a gazdasági tevékenység, ami könnyen érthető az európai állampolgárok által, amiről látják, hogy ez egy olyan eredmény, amit a belső piac, ami a belső piac révén jött létre, vagy olyan lépések, amikről az Európai Uniós állampolgárok azt látják, hogy ez az adóztatás méltányosságát, igazságosságát állítja helyre. Ezek olyan kritériumok, amelyek nagyon fontosak abban, hogy megtámogassák a saját forrásokat, ezeknek az elfogadottságát. Aztán a másik kérdés, hogy ezt hogyan érjük el, anélkül, hogy torzítást okoznánk. Nem tudok sajnos minden kérdésre részletesen kitérni, de ráadásul van olyan kérdés, aminek az alapos elemzését nem végeztem el, és vannak olyan kérdések, amiknek a megválaszolására még az adatunk sincs meg, de az egyik dolog, amire ki tudok térni, az a digitális egységes piacra kivetett adó. Nagyon sok vita folyik arról, hogy milyen kockázata van itt a torzításnak. A kollégákkal megpróbáljuk azt vizsgálni, hogy tudunk-e olyan rendszert kidolgozni, ami elkerül a torzítást, és eddig azt mondhatom el, hogy szerintem az átláthatósággal kell kezdenünk. Mert jelen pillanatban nem tudjuk, hogy nagy digitális platformoknak egyáltalán hol keletkezik a jövedelme. Nincs ezzel kapcsolatban átláthatóság. Nem látható, hogy honnan jön mondjuk a reklámbevételük a nagy digitális platformoknak. Anélkül, hogy ezt tudnánk, nem tudjuk, hogy mennyire és hogyan fog érvényesülni a torzító hatás, ha egyáltalán. Aztán a közös konszolidált társasági adóalap az egy jó alapja lehet a probléma kiigazításának, de szerintem nem szabad, hogy a probléma kiigazítása függjön a közös konszolidált társasági adóalaptól. Ez független kéne, hogy legyen. Aztán a másik kérdés, még egy kérdés, a kiegészítő adóval kapcsolatban. Azzal kapcsolatban kérdezett engem, hogy ez a kiegészítő adó, amit a cégekre vetnek ki, ez nem lesz-e torzító hatással? Hiszen vannak olyan cégek, amelyek mondjuk nemzeti tevékenységet folytatnak, és akik határokon elnyúló tevékenységet is folytatnak, arra plusz adót vetnek ki, és hogy ez nem fogja tordítani a e, helyzetet. Amit mondtam ezzel kapcsolatban az az, hogy ha van ezzel kapcsolatos információnk, a, költség, a KKT, a közös konszolidált adóadap ról, akkor a, azt látjuk, hogy ugyanannak a cégnek a bevételének egy részét a tagállam adóztatja meg, és a határokon átnyúló tevékenység részt pedig az Európai Unió. Tehát ez nem egy ami az Európai Unió felé megy, az a közös piac által létrehozott lehetőségekből termelt jövedelmet adóztatja meg. A jövedelem egy részét, de nem dupla adóztatásról van szó. Tagállamok meggyőzése. Az első érve az, hogy rövid távú lehetséges politikai árat fizetünk egy jövőbeli profitért, mert már nem kell majd azokat a vitákat lefolytatni az MFF-ről, amiket ma lefolytatnak, és az a belső tagállami politikai ár sem lesz meg, mert nem lesz az, hogy az Európai Uniós költségvetés emelését otthon el kell, hogy adják a miniszterek. Pont azért, látom ezt így, mert ezt mutatta a tanulmányunk is. A politikai költsége sokkal alacsonyabb lenne az egésznek, mert nem a nemzeti költségvetésből vennénk el azt a pénzt, ami az Európai Unió költségvetését alkotja. Azonban nagyon nehéz a rosszú távú politikai költségeket hosszú távú politikai eh, nyereségért elcserélni. Ezt tudom, hogy politikailag nehéz ilyen hosszú távon gondolkozni a tagállamoknak és tagállami kö, ö, kormányoknak hosszú távon ez nyereséget fog okozni, ez teljesen nyilvánvaló, de ehhez rövid távú politikai veszteséget kell elszenvedni. Hogyan tudjuk ezt, e, hogyan tudunk ezen felemel, felülemelkedni? Hát amellett, hogy döntést hozunk a saját forrásokról. Például, hogyha ugyanakkor a bruttó nemzeti jövedelemből befizetett részt csökkentenénk, az megkönnyíteni azt, hogy otthon eladják ezt a megoldást. Illetve, hogyha a saját források egy részét arra használjuk, hogy mondjuk az kikerülés ellen, vagy az adó csalás ellen harcoljunk, az ugyanakkor lehetővé teszi azt is, hogy például akár az áfát csökkentsék, otthon, és így is pozitív dologként tudják eladni ismét ezt a tervet, ezt a gondolatot otthon az állampolgároknak. Tehát szerintem így lehetne megpróbálni politikailag megközelíteni ezt a dolgot, és felépíteni ezt a csomagot. De ezeken a különböző szinteken mind egyszerre kell dolgozni ahhoz, hogy végső soron sikerrel járjunk. Közép és hosszú távon szerintem nagyon csökkenteni ez a, az európai integráció árával kapcsolatos politikai veszteségek lehetőségét a tagállamoknak. Köszönöm szépen, köszönöm Andor és Maduro professzoroknak a bevezető előadásokat is, és a válaszokat is. Most a második témára lépünk tovább. Költségvetési harmonizáció és a mobil adó alapok kérdése, Emmanuel Mensant szeretném üdvözölni az Európai Bizottság részéről, aki a Költségvetési Főigazgatóság saját forrásokért és regionális politikáért felelős egységének a vezetője, az ÁFA alápó saját forrásokkal foglalkozik, 2003 óta dolgozik a bizottságnál, a bizottság előtt pedig különböző agytöröztökben dolgozott, például az életkörülményeket vizsgáló területeken. A Költségvetési Főigazgatóság nagyon fontos szerepet játszik a saját források témájának körüljárásában, és a tanácsban is bemutatta már a bizottság véleményét ezzel kapcsolatban. Öné a szó. Monsieur Sherman. Köszönöm, Sherman úr. Jó reggelt kívánok mindenkinek, tisztelt képviselők! Nagyon örülök, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy eljöhettem és megtartatom ezt a prezentációt. Megpróbálom elmagyarázni ezt a, a kapcsolatot a szakpolitikáinkkal, illetve a javaslatunk részleteit. Nagyon jó az, hogy a közönség már ilyen tájékozott ebben a témában. Tehát ez bizonyára ismerős lesz önöknek, de szeretném részletesebben is elmagyarázni, hogy miért fontos a saját források rendszerét megreformálni. Megpróbálom azt is kifejteni, hogy mit próbálunk elérni, illetve hogy minden saját forráshoz mely uniós politikák és prioritások kapcsolódnak. Először némi időt töltenék azzal, hogy bemutatom a jelenlegi képet, tehát miért van szükség reformra, és hogyan tervezzük ezt. Jelenleg, ahogy ezt tudjuk, három saját forrásunk van, amelyek körülbelül 90%-ban finanszírozzák a költségvetést. Itt vannak a vámok, ahogy ezt mindannyian tudjuk, ez az uniós szakpolitikák lényegi kompetenciájához kapcsolódik, körülbelül az uniós költségvetés 13%-át teszi ki. Aztán itt van a hozzáadott érték alapú saját forrás, amelyet a 70-es években hoztak létre, összhangban azzal a kísérlettel, amelyel harmonizálni próbálták a hozzáadott érték adót. 1977-ben irányelveket fogadtak el ezzel kapcsolatban. Aztán ott van a bruttó nemzeti jövedelem, amelyet 1988-ban javasoltak. Ennek az uniós költségvetésből csak egy kisebb részt kellett volna kitennie, de ahogy többen is megemlítették önök közül, végül is a költségvetés 70%-át ez adja. Ez a nehézség, ahogy azt önök is jól tudják. A saját források nagyon sikeresek voltak, finanszírozni tudták az uniós költségvetést. Ugyanis az uniós költségvetés egyik alapelve az, hogy egyensúlyban legyen szemben a nemzeti költségvetésekkel nekünk nem lehet deficitünk. Ezt a bruttó nemzeti jövedelemmel egyensúlyoztuk ki. A A hozzáadott értékadó és a vám változhat egyik évről a másikra, és a bruttó nemzeti jövedelem finanszírozza a többit. Tehát ezért hívjuk ezt kiegyensúlyozó forrásnak. Ezért hallottunk olyan hangokat, hogy miért akarjuk ezt megreformálni, hiszen ez jól működik. Minden évben egyensúly kell, hogy kialakuljon, és a tagállamok minden évben megkapják, hogy milyen arányban kell a nemzeti jövedelmükből hozzájárulniuk ehhez, hogy kiegyensúlyozzák a költségvetést. Nehéz ezt a reformot megindítani, ahogy az már itt is elhangzott. A legutóbbi reform 2011-ben volt. Ennek az eredménye az volt, hogy nem volt új forrás bevonás, a Montiféle reform valósult meg, amelyről már sokat hallottunk ma. Körülbelül 30 évvel ezelőtt volt ez a legutóbbi új forrás hozzáadása, és ebből Nagyrészt ez sikeres volt, de talán nem is kell tovább magyaráznom, hogy ez miért ennyire bonyolult. Látható a javaslatunk háttere, hogy miért tartjuk szükségesnek a reformot. A Monti jelentést megfogalmazó magas szintű csoport látható ezen, erről most nem akarok beszélni, hiszen ezt önök is tudják, illetve a bizottságnak az erre épülő javaslata szerepel itt. Mi ennek az indoklása? Az uniós költségvetést két nézőpontból szemlélhetjük. Egyrésztről, hogy ez sikeres és stabil volt, ez megmutatja, hogy sikeres volt. Egyesek feltetik a kérdést, hogy miért akarnánk ezt megváltoztatni. Ugyanakkor viszont változik a világ. Próbáljuk modernizálni a kiadási oldalt, az úgynevezett EU közös hozzáadott érték kiadással, illetve vannak kihívások uniós szinten és globális szinten is. A belső piac a mai ülésünk kulcsfontosságú témája, ennek is megvan a költsége az EU számára. Pénzt költöttünk arra, hogy ezt megvalósítsuk – és ez is az EU egyik fontos sikere. Nemrég kiadtunk néhány gazdasági tanulmányt. Ha összehasonlítjuk nagyságrendileg a 2021-27 közötti időszakot, ez a 2007-es hozzájárulások 07 en áll, tehát a nemzeti jövedelem kevesebb, mint 1%-a kerül az uniós költségvetéshez. De a gazdasági tanulmányok azt mutatják, hogy a belső piac körülbelül 6%-kal növeli a bruttó nemzeti jövedelmet. Németország, Franciaország 5%-ban, Luxemburg 15, Szlovákia 11%-ban profitál ebből, és így tovább. de ezt nem előnyként érzékelik, ezek pozitív externáliák. Ugyanakkor ez minden nap pozitívan érinti a gazdasági szereplőket, a polgárokat és a vállalkozásokat. Ez nem jelenik meg a nettó mérlegben, sem akkor, amikor az uniós költségvetéshez való hozzájárulásokról beszélünk. Ez tehát az első pont. Miért van szükség a saját források reformjára? Azért, mert az uniós prioritásokhoz és költségvetéshez kell ezt hozzákapcsolni. Hayer asszony említette ezt ma délelőtt. Nincs olyan költségvetés a világon, ahol a bevételi oldal ennyire ne játszan a szerepet. Ez nem egészen igaz, a prezentációm későbbi részében majd kitérek erre. A reformunk két pillére a rendszer egyszerűsítése volt, tehát a meglévő saját források egyszerűsítése lenne az egyik cél. 30-40 évig nem működhet valami változatlanul, javítanunk kell azon, amin lehet. Azt javasoltuk, hogy a csökkentéseket ami, amik egy általány összeget jelentenek, ezeket öt év alatt vezetnénk ki. Fernández úr is kitért már erre ma délelőtt. Ami pedig a saját források diverzifikálását illeti, három új forrást javaslunk, amely a belső piachoz, körforgásos gazdasághoz és a klímaváltozáshoz kapcsolódik, amelyek az unió számára kulcsfontosságú prioritások. Ezzel a grafikonnal szeretném megmutatni azt, hogy jó ötlet lenne a diversifikáció, 12%-ot biztosíthatnánk a nemzeti jövedelem számára. Egy konkrét kapcsolatra van szükség minden forrás számára az uniós politikákkal. A hozzáadott érték alapú saját forrás egy fekete bárány, nagyon sok a tagállam szeretné ezt eltörölni. Mi ezt kedveljük, mert kapcsolódik a belső piachoz, sikeres volt, stabil és kiszámítható jövedelmet biztosít az uniós költségvetésnek, illetve ez volt az egyik első olyan forrás, amely a költségvetési harmonizációhoz kapcsolódik. Ugyanakkor be kell, hogy ismerjük, hogy a rendszer bonyolultá vált. A célkitűzés az volt, hogy a lehető legméltányosabb legyen a rendszer. Hogy összevessem ezt más föderális országoktól, például Németországban a hozzáadott értékadót megosztják egymással. Ugyanakkor nincsenek összetett számítások, méghozzá azért, mert a tartományokban ugyanaz a, az áfa A tagállamok maguk választhatják meg a hozzáadott értékadó mértékét, nagyon sok különböző értékkel találkozunk. Ezek a számítások okozzák a legtöbb vitát a hozzáadott értékadó komplex jellegével kapcsolatban. Tehát próbálnánk egyszerűsíteni az adóalapnak a kiszámítását, hogy ez egyszerűbb legyen. Hogyan működik ez? azzal kezdjük, hogy nemzeti szinten mennyi ebből a bevétel. Próbáljuk a korrekciókat és kompenzációkat kivezetni a rendszerből. Ezek a hozadott értékadó irányelvből jönnek. Nem szeretnénk kivételeket, derogációkat. Tehát egyszerűen megnézzük a hozadott értékadó bevételt, és semlegesítjük ezt a hozzáadott értékadó szempontjából. Elnézést, néha visszalépek a diáimban. Nem tudom, hogy el tudják-e olvasni ezt, de itt két grafikont látnak. Itt látható a számításaink menete. Ha megnézik az első, a jobboldali grafikont, akkor itt láthatóak a bruttó bevételek, tehát hogy nemzetközi költségvetésből mennyit kapnak, illetve a nettó bevételek, amelyeket jelenleg számítanak ki a bizottság és a tagállamok is. Úgy néz ki, mintha nem lenne különbség. Tehát, ha megszabadulunk a korrekcióktól, akkor nincs nagy különbség, és ez nagy egyszerűsítést jelent számunkra és a tagállamok számára is. A baloldali ábrán láthatóak a köztes alap, illetve a végleges alap. The statement they need to give to the Commission. Here again, uh, csak hogy megmutassam, hogy uh, a nagyságrendet körülbelül 25 core business van. Korlátozottak a különbségek. Itt az ábrán azt látjuk, hogyha a kigazításokat és kiegyenlítéseket kivesszük, akkor az integritást ezzel nem ö, bántjuk, viszont az ellenőrzést egyszerűsítjük, és ez fontos elem. Ez nagyon jó hír. A második, az áfa tekintetében a költségvetés harmonizáció nagyon magas, ez is jó hír. Ez is kapcsolódhat ahhoz, hogy miért ennyire sikeres az áfa. A harmadik, az egyszerűsítéssel, amit javaslunk, meg tudjuk tartani a saját források és az áfa közötti integritást. Konkrét példát is hadd mondjak arról, hogy ez hogy működik. Amikor az bizottság az áfát ellenőrzi a tagállamokban, a taxud, a költségvetési és egyéb főigazgatóságok, az áfa irányelv alkalmazását ellenőrizzük. Aztán a közös konszolidált társasági adót alap. Része volt a javaslat tervezetünknek 2018-ban. Itt is elmondanám, hogy milyen mögöttes érvelés, és néhány friss információt. A tagállamoknak nem tetszik annak dacára, hogy folytatjuk a tárgyalásokat róla, korainak tűnik ez a dolog. Az első panelben is elhangzott, hogy a javaslatra tudunk támaszkodni. A bizottság 2016-ban ezt újra indította. A nyereség felosztása a tagállamoknak egy pozitívum lenne, hogyha a nagy cégeket nézzük, azt látjuk, hogy nem feltétlenül a hazai piacukon szerzik a nyereséget a nagy cégek. Úgyhogy a saját források összekapcsolása a belső piachoz jogos. Aztán van két zöld saját forrás, az egyik a műanyagadó. Itt is EU-s prioritásokhoz kapcsolódik a dolog, mert az Európai Unió például a műanyagok és más anyagok esetében is újrahasznosítási célokat tűzött ki. Itt a tagállamok által generált műanyag csomagoló hulladék mennyiségére vetnénk ki adót, ennek lenne pozitív hatása. Egyrészt ösztönözzük a tagállamokat arra, hogy javítsák az újrafeldolgozási arányt más oldalról, harmonizálnánk a módszertant a tagállamok között, amin már is dolgozunk a tagállamokon, tagállamokkal, a statisztikák minőségén dolgozunk például, illetve az Eurostatos kollégák próbálnak így iránymutatást nyújtani és támogatni ebben a tagállamokat. Azért is, hogy ennek alapján majd a későbbiekben saját forrás adót vethessünk ki esetleg. És még egy dolog, amit szeretnék megemlíteni, ez egy sikertörténet. Egy EU-s szakpolitika sikeréről van szó a klímaváltozás elleni küzdelemben. Megpróbáltuk az üvegházhatású gázok kibocsátásának a költségét internalizálni, a minden gazdasági szereplő számára egységes széndiokszid ár kiadásával és egy közös árverési platform létrehozásával. Ez egy EU szintű eszköz, tehát nem kell meggyőzni önöket, hogy ez miért ennyire fontos, és az árverési bevétel 20%-át tudnánk egy Európai Uniós költségvetés felé átcsoportosítani. Ez nagyon könnyű lenne működőképes tenni, hiszen maga az árverési platform már működőképes, és végső soron az árverési bevételek visszakerülnének a nemzeti költségvetésbe az európai szakpolitikák hozzáadott értékével megtámogatva. Ez tehát a logikája a különböző saját forrás típusoknak, és most engedjenek meg pár szót összehasonlításképpen. A jobb oldalon az első ábra ne, ne nézzék itt az EU-s költségvetés méretét. Csak azt nézzük, hogy az Európai Uniós költségvetést nem szabad elszigeteltségben tekinteni. Amikor az ECFIN-ben dolgoztam, akkor is azt láttuk, hogy az Európai Uniós költségvetés nem szabad a nemzeti költségvetésektől elszigetelve nézni. Általánosságban a struktúrája hasonlít a föderális rendszerek és a nemzetállami rendszerek között. A legtöbb költségvetés, szociális befizetések, személyjövedelem adó, társasági adó, stb. teszi össze. Van tehát a központi és a nemzeti szint között bizonyos konzisztencia. Ezt szeretnénk megmutatni a baloldali ábrával is. Itt az látható, hogy a saját források diversifikálásával több költségvetési koherenciát kapunk az EU-s költségvetés és a tagállami költségvetések struktúrája között. De itt nem csak struktúráról van szó, hanem arról is, hogy összhangban legyünk a nemzeti gazdasági fejlődéssel, fejleményekkel, az Európai Uniós prioritásokkal, például az ETS esetében a kibocsátás kereskedelmi rendszer a gazdaság fejlődéshez is, fejlesztéshez is kapcsolódik, illetve az átmeneti időszakhoz, ami a tiszta technológiák felé vezet. A diversifikáció tehát a saját források között az Európai Unió költségvetését más paraméterekhez kapcsolná, amelyek a nemzeti gazdaságokban adóalapot képeznek. És ez is egy fontos üzenet, mert a GNI, a bruttó nemzeti jövedelem még mindig ott van. És hogyha saját források között megtartjuk az áfát, az nem feltétlenül lesz hatással a bruttó nemzeti jövedelemre. A bevezetőben már mondtam, hogy a költségvetés arányos kell, hogy legyen a GNI-vel. Ez a szerepe tehát meg fog maradni. A bruttó nemzeti jövedelemnek, ha látják a kalkulációkat, a saját források kosara, az a pici piros vonalka, ami látható alul, azt látják, hogyha ezt megtekintik, hogyha végigtekintjük, hogy 2005 óta milyen mértékben diversifikálódik a saját források köre. A GNI e egyrészt jelentőségeben csökken, másrészt ciklikussá válik. A saját források diversifikálása az EU prioritásaihoz is kapcsolódik, az egyes tagállamok GNI-hez is kapcsolódik, megpróbálja maximalizálni a beépített tehermegosztó jellegzetességét a saját forrásrendszernek. Azzal szeretném zárni, hogy nem forradalmat javaslunk, hanem modernizációt, hogy az Európai Unió költségvetésének a bevételi oldalát úgy alakítsuk ki, hogy ez hozzájárul az EU-s szakpolitikákhoz, de ugyanakkor koherensebb legyen a nemzeti gazdaságokkal, és persze hallottam az előadóktól és a felszólalóktól is azt sokszor, hogy az Európai Unió, Európa Bizottsága mindig nyitott bármilyen új ötlet megvizsgálására. Azonban azt gondolom, hogy mindannyian egyetérthetünk abban, hogy van egy-két új saját forrás, ez is önmagában már óriási lépés lenne, hiszen 88-ban jött létre az utolsó. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most eh, Péter Pálusnak adom meg a szót, aki Szlovákia állandó képviseletén pénzügyi és költségvetési felelős, portfóliójába tartoznak a pénzügyi szolgálatok, a pénzügyi stabilitás, gazdaság, adó, vám, EU-s költségvetés, több éves pénzügyi kelet, kohéziós alapok és állami támogatások koordinációja. A szlovák köztársaság pénzügyminiszterének helyettese üléseken és különösen a pénzügyi szolgáltatások témájáért felelős. Pálus úr, ön a szó. Dear Mr. Uh, Chairman. Tisztelt elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők! Köszönöm szépen az elnök úrnak a kedves bemutató szavakat is. A prezentációmat két fő részre osztanám. Az első részben az Európai Tanácsra fogok koncentrálni, a szlovák köztársaságra, illetve a saját véleményemet is megosztom a saját forrásokkal kapcsolatban. És a költségetési politikával történő harmonizációról. A második részben négy fő üzenetet szeretnék átadni, amelyek kulcsfontosságúak lehetnek a sikerhez ezen a területen. Tehát a tanácsi részről való álláspont, ahogy az önök számára bizonyára ismert, a tanács meglehetősen megosztott ebben a kérdésben. Körülbelül hét olyan tagállam van, amely nyitott arra, hogy a lehetséges új forrásokról beszéljünk. Egyes tagállamok elmozdulnak ebbe az irányba, nagyon egyértelműen szeretném elmondani, hogy a tanácsban a legtöbb tagállam ellenzi a saját források bevonását, és ők a bruttó nemzeti jövedelem alapján szeretnék továbbra is folytatni ezt. Ami a költségvetési harmonizációt illeti, és a tanácsnak az eredett reakcióját, először is nagyon fontos megérteni azt, hogy mi hogyan határoztuk meg a költségvetési politika harmonizációját. Ha az emögött meghúzódó gondolat az, hogy a jelenlegi szavazási forma az egyhangú döntésről a minősített többségi döntésre változzon, ideértve az Európai Parlament szerepét is, akkor a tanácsban a helyzet nem éppen ígéretes. Ez egy elvi kérdés, és ennek a legfőbb oka az, hogy az adóügyi szuverenitás miatt természetesen ez szorosan kapcsolódik az EU-hoz, mint egy politikai unióhoz. Tehát én személy szerint nem látom a tanács részéről azt, hogy elmozdulás történne. De tudom, hogy von der Leyen asszony, a bizottság elnöke konzultációt folytat az EU jövőjéről. Ez hamarosan kezdődik, és két év múlva fog ez befejeződni a francia elnökség alatt. Meglátjuk, hogy ebben a két évben hova fogunk eljutni, de ezután remélem, hogy a több éves pénzügyi keretről lesz már egy megállapodásunk. Az Európai Parlament felé vezetve a Berlamon épületen az, az a szlogen szerepelt, hogy az EU, amely többre törekszik, tehát reméljük, hogy az új politikai vezetők ambíciói fognak majd megvalósulni. Most visszatérnék a költségvetési harmonizáció gondolatához. Az egyes adózási területeken még vannak olyan lehetőségek, amelyek jelenleg nincsenek lefedve. A tanácsban most is egyeztetünk egy javaslatról, és szeretném megemlíteni, hogy a legutóbbi négy évben, tehát a legutóbbi politikai ciklusban több mint 30 jogalkotási javaslatot fogadtunk el az adózás területén. Azt mondanám, hogy ez egy nagy sikertörténet, ez sokkal több, mint amennyit korábban 15 év alatt elértünk. Azt gondolom tehát, hogy ez egy nagyon pozitív folyamat, és ez megmutatja, hogy az egyhangú szavazási rendszer a tanácsban megfelelően működik. Másodszor, ami az én hazám álláspontját illeti. Mi azon hét tagállam közé tartozunk, amelyek nyitottak arra, hogy a saját forrásokra egyeztessenek, különösen a környezetvédelem területén. Ennek a fő oka, hogy miért tartjuk ezt fontosnak, az új források bevezetését, az, az, hogy diversifikálásra van szükség, stabilizálni kell az uniós költségvetést. Andor professzor nagyon helyesen elmagyarázta ezt, erre most nem is térnék ki. Különösen a környezetvédelem területén láthatjuk ezt. Uralkodik, vagy legalábbis közeledünk a konszenzushoz. Az összes tagállam úgy gondolja, hogy valamit tennünk kell. Többet kell tennünk a klímaváltozás elleni küzdelemben. Azt gondolom, ez egy egyedi lehetőség arra, hogy adókkal próbáljuk ezt elérni. Én közgazdász vagyok, tehát szerintem adókkal lehet a legjobban megváltoztatni az emberek és a vállalkozások magatartását. Azt gondolom, hogy nem szabadna elszalasztanunk ezt a lehetőséget, hogy bevezessünk ilyen adókat európai szinten. Emmanuel megemlített néhány példát, teljesen egyetértek vele. például a nem újrahasznosítható műanyag csomagolóanyagokból származó hulladék adóztatása nagyon jó lenne, de akár a határon történő széndiokszid adóztatás vagy a kereskedelem jó megoldás lehet. Én el tudom képzelni, hogy ez is része lenne a megoldásnak. On fiscal harmonization. Ami pedig a költségvetési harmonizációt illeti, az én hazám óvatosan áll hozzá, nem szeretnénk a szavazási rendszert megváltoztatni. Az adózási rendszer nyerteseket és veszteseket kreál a tagállamok között is, úgyhogy a szavazási rendszer megváltoztatás olyan helyzethez vezetne, hogy a kis tagállamok a nagyok kényére, kedvére ki lennének szolgáltatva. Az adóztatás harmonizálása olyan gazdasági területeket is lefedne, amik jelen pillanatban nem, ennek a megvitatására nyitottak vagyunk. A környezettel kapcsolatban majd néhány próba, példával is szeretnék élni, de általánosságban azt gondolom, hogy az indirekt adóztatás megfelelően használható az európai szintű adók kivetésére, ami az európai költségvetés alapját képezhetné. Ezzel kapcsolatban hadd mondjak még néhány példát illetve a, a digitális adók, vagy néha ez más nével is illetik, a forgalomra kivetett adó volt az eredeti javaslat, mint Európai Unió saját forrás. Ezt el tudom képzelni. Az én személyes véleményem saját forrásokról az, hogy a saját források kedvezőek lennének Európa számára, ezért támogatom őket. A legnagyobb ok vagy érv emögött az, és szerintem ez már többször elhangzott ma is, akár az elnök szájából is, hogy amikor a költségvetésről beszélünk, akkor az Európai Uniós költségvetésről mindig csak a kiadás oldalról beszélünk, a bevételi oldalról nagyon ritkán, pedig ez az állampolgárok a vállalkozások viselkedését is befolyásolhatná, és ezt nem használjuk ki, akkor egy lehetőséget veszítünk el. Az Európai Uniós szintű adókivetése jó lenne, segítene abban, hogy az embereket meggyőzze arról, hogy például a közlekedésnek a környezetvédőbb verzióit válasszák, csökkentsék a szindioxid kibocsátást, és még két dolgot említenék, amelyek nagyon fontosak. Azt gondolom, hogyha elérhetünk valamit, vagy valami olyasmit, mint hogy például európai szintűvé tesszük a költségvetést, akkor erről meg kell, megállapodásra kell jutni nagyon nehéz lesz számunkra valami olyasmiből beleegyezni, amiből csak a nagy vagy gazdagabb tagállamok fognak hasznot húzni. Úgyhogy az európai költségvetés révén a kölcsönössé tétel az egy mellette szóló érv lenne a változtatásnak. Málta, Ciprus például olyan tagállamok, amelyek sokkal inkább hagyatkoznak a repülésre, mint más országok. Úgyhogy a szolidaritásra ebben a tekintetben szükség van, hogy elismerjük azt, hogy nekik nagyobb szükségük van a légi közlekedésre, és ezért ne büntessük őket. Ami a költségvetési harmonizációt illeti, én személyesen értem azokat az érveket, amelyekkel az emberek a jelenlegi státuszkót támogatják. És még közgazdászként is látom előnyét a versenynek, bár el kell mondanom, hogy országom jelen pillanatban nem használja ki azt a versenyelőnyt, amit ez rejt magában. A második részre áttérve az előadásomban négy fő pontot szeretnék, négy fő üzenetet szeretnék megfogalmazni, Azt gondolom, ezek segíteni fognak abban, hogy sikeres vitát, eszmecserét folytassunk az új vagy lehetséges saját forrásokról. A mai meghallgatás kérdéseire térnék fel ki én is. Legyenek új saját források? Igen. Ezek hasznosak és szükségesek. Második, legyen jelentős költségvetési harmonizáció? Véleményem szerint ne. Mert ezt politikai unió felé való továbbmozdulással nem lehet az EU-ban megoldani, és ezt nem látom az elkövetkezendő évtizedben megvalósíthatónak, és a jelenlegi hozzáállást is meg kellene változtatni ahhoz, hogy ez megvalósulhasson. Harmadsorban kellene-e, hogy legyenek szinergiák a két kérdés között? Szerintem nem. Sőt, kontraproduktív is lehetne véleményem szerint, mert alááshatná az erőfeszítéseinket a valódi saját források feltárására. Ez ne a további költségvetési harmonizáció titkos hátsó ajtaja legyen. És még egy dolog, ami szerintem nagyon fontos, hogy hogy látják mindezt az állampolgárok. A legitimitás kérdése tehát ne felejtsük el azt, hogy mi egy átlag állampolgár véleménye. A populista mozgalmak Európa szerte új fegyvert kapnának a kezükbe, hogyha az EU adó szuverenitást kapna. Összefoglásképpen szerintem, hogyha sikerrel akarunk járni, akkor a sikerünket ne kockáztassuk azzal, hogy költségvetési politikai harmonizációhoz kötjük a saját forrásokat. A közeus költségvetés általános volumenének a növelése szerintem nem ö, jogos, mert ezzel az állampolgárok adóterheit növelnénk. Szerintem a saját források túlságosan fontosak ahhoz, hogy pót témának használjuk őket más szakpolitikák mellett. Azt gondolom, hogy sokkal többet tehetünk ugyanannyi pénzzel, ami persze mindig korlátozott mennyiségű lesz, de és még mindig gazdaságilag jó napokat érünk Európában, tehát sokkal többet élhetnénk el ugyanannyi pénzzel, hogyha az Európai Uniós költségvetés bevételi oldalának a struktúráját is kihasználnánk arra, hogy befolyást gyakoroljunk az EU-s szakpolitikák alakítására. Köszönöm szépen, Pálos úr. A képviselők kapnak szót. Andersen úr. Köszönöm szépen, egy kérdésem lenne. Elment a mikrofonja a képviselő úrnak.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 tartalmával, hanem az idő beosztása kapcsolatban. Az volt az információ, hogy 2021-ben lesz egy javaslat, és most óriási viták zajlanak. Von der Leyen asszony ugyanis nagyon határozott nyilatkozatokat tett erről a közvélemény előtt, és mi a zöldek természetesen támogatjuk őt, a saját pártja Németországban viszont már ellene küzd, Kérdésem pedig az, hogy 2021 nem túl késő-e? Hiszen már tárgyalunk az MFF-ről most is, és a haladást akarunk elérni a vitában, és végre akarjuk a széndiokszid határadót hajtani, akkor gyorsabban kell lépnünk. Mint hogy 21-ben szülessen meg a javaslat. A kérdésem tehát az, hogy tényleg ez a tervük, hogy majd csak 21-ben nyújtanak be javaslatot, vagy ezzel ennél korábban is láthatunk valami konkrétat, mert szeretnénk, hogyha ezt hozzákapcsolhatnánk az MFF tárgyalásokhoz. Köszönöm, mondja az elnök. Általános üzenet. 12-ig, 12 óra 10-ig lesznek tolmácsaink, hogyha ezután folytatni akarjuk a vitát, akkor azt tolmácsás nélkül tudjuk megtenni. Állj, asszony. Yeah. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadóknak, Mensza asszonynak és Paulus úrnak a prezentációt. Mensza asszonynak lenne egy észrevétel és egy kérdésem Paulus úrhoz. Az észrevétel Ön szólt a belső piac előnyeiről a tagállamok számára. Sajnálom, hogy ha jól értettem, az Európai Parlamentbe érkezvén elég gyorsan megértettem, hogy nehéz a bizottságtól információkhoz jutni, amelyek stratégiai jelentőségűek lehetnének, és a belső piac előnyeit mutatnák meg. Ezeket csak az tavalyi év végén kaptuk meg, mert megjelent egy újságban egy cikk, egy nagy német újságban, ami feldűítette Öttinger urat, és ennek köszönhetően kaptuk meg ezeket az információkat, amelyek nagy jelentőségűek, és amelyek pontosan a mi malmunkra hajtanák a vizet. Tehát, hogyha több információnk lenne talán, mert önöknek vannak meg információik statisztikák formájában, akkor talán a polgárok érzületei az európai szakpolitikák iránt kedvezőbbek lennének, ezeket jobban támogatnák, mert értenék, hogy ezek a témák közös egyetértésünkre találhatnak. Ez lenne tehát az észrevételem. A kérdésem pedig ön említette a héja forrás egyszerűsítését. A bizottság hogyan akar reagálni azon álláspontra, amely a tanácson belül nagyon elterjedt. A héja forrás megszüntetéséről van itt szó. Ez aggasztja az Európai Parlamentet, minket, hiszen itt uh, a jövedéki termékekről is van szó, és ezt a HIA forrás kivezetését valamivel kompenzálni kellene, ha ez megtörténik. Érdekel, hogy önnek mi, ez, mi a véleménye, Paulus úr, hiszen ön ezen gépezett része, mi pedig megpróbáljuk a tagállamokat meggyőzni a tanácson belül, például a saját forrásokat illetően. Ön szerint mi tenni lehetővé, hogy meggyőzzük kollégáit és a vonakodó tagállamokat a saját források tárgyában, mely érveket használhatnánk mi, Európai Parlament, hogy meggyőzzük őket, akár az érdemi kérdéseket, akár az ütemtervet illetően, és az egyéb elemeket illetően. Köszönöm. Yes. Nandes úr. Köszönöm, elnök úr. A jelentéstevőmnek ellent fogok mondani. Ne olyan érvekről beszéljünk, amelyeket a tanácsra szemben használhatunk, mert a tanács követ minket, aztán megváltoztatja az érveket, és elgondolkodik azon, hogy hogyan léphet fel az érvek ellen. Ezt persze magán beszélgetésben mondhatjuk. Hát mindenképpen bártunk jó szendékú szellemiséggel ezen megállapodásra ilyen tárgyalásokban. Persze egyetértek a társjelentéstevőnkkel, ami a hiát illeti. Egyes tagállamok ennek a kivezetését akarják, én ezt nem értem, hiszen a HIA európai forrás, amely fontos a belső piac szempontjából, amely a belső piacon alapul, a belső piacon, és segít, hogy elkerülhető legyen a csalás, az adó elkerülés. Én nem értem tehát, hogy hogyan lehetséges az, hogy a tagállamok hogyan kérhetik a héja forrás eltörlését. Ez azt jelenti, hogy a csalást, az adó elkerülést támogatják? Mi van ezen gondolat mögött? Egy másik ellentmondás. A tagállamok továbbra is a rabatokat, a kompenzációkat akarják, a kompenzáció kompenzációját, így módon semmiképp sem elítható helyre a láthatóság, az átláthatóság. Ez egy másik kérdés, amely egyben egy kis provokáció is. A bizottság védelmezi a saját forrásokat, melyeket a parlament is véd, a bizottság noha védi ezeket, mégsem ö, látja ezeket mindet a javaslatban. A bizottság a parlamenttel együtt akar dolgozni, nem feltétlenül ambíciók mentén, hanem itt egyfajta minimum igényekről beszélünk. És aztán itt van ez a kérdés, ami már felvetődött, az ütemterv, az ütemezés kérdése. Nagyon jól tudjuk, hogy a tanácsban az egyhangúság miatt a vitek rengeteg ideig elhúzódhatnak, de nekünk több éves pénzügyi keretre van szükségünk a 2021-es időszaktól kezdődően, és az álláspontunk az, hogy a saját források rendszerének reformja megvan, új saját forrásaink vannak, akkor hol tartunk a többéves pénzügyi keret ütemtervével? A tanácsnak sietnie kell, és a bizottság segíteni fog ebben? Köszönöm. De Márkész? Nem, Márkész asszony. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet mondok a két előadónak. Sajnos nem egészen értettem az elsőt, de ami az ütemtervet illeti, ez a korábbi kérdésemhez kapcsolódik a korábbi panelben. A konkrét kérdésem a következő. Tegnap Hán biztos úr itt azt mondta a saját forrásokat illetően, hogy a bizottságnak több elképzelése is van. Ezek az ő szavai, nem az enyémek. Kérdésem tehát, hogy ön önök ugye a saját források egységében dolgoznak, és érdekelne, hogy milyen saját forrásokon dolgozik az Európai Bizottság, hogy jogalkotási javaslatokat mutasson be tárgyban. Köszönöm. Bien, merci pour toutes ces questions. Köszönöm ezeket a kérdéseket. Ami a prezentációt illeti, persze nyitott vagyok a kérdések iránt, sajnálom, hogyha nem értett mindent, tehát mindig nagy kihívás. La complexité du système, puisque je, <laughs> j'ai voulu démontrer que le système... Hát ugye ez egy nagyon összetett rendszer, azt akartam megmutatni, hogy egyszerű a rendszer, de hát ez minden alkalommal kihívás, hogy egyszerű módon tudjunk kommunikálni a saját forrásokról, talán a különböző pontokra válaszolván elmondanám, hogy a határ kiigazítási adót illetően other DGs are currently working on, on it. Jelenleg is dolgoznak rajta. Von der Leyen asszony is megemlítette, és az önmegállapodásban is szerepelt. Most a technikai munka zajlik, a bizottság még nem nyújtotta be a javaslatát. Úgyhogy egy kicsit még korai azt megmondani, hogy milyen formában valósul ez majd meg. Tudom, hogy a kérdése inkább az időzítésre vonatkozott. Igaz, hogy a cél az lenne, hogy minél hamarabb megállapodásra jussunk. Túl korai még, de elvben semmi nem akadályozza meg a több éves pénzügyi keret elfogadását, de ezt most nem látjuk a határon történő széndiokszidadó miatt. Természetesen, ahogy az ma délelőtt elhangzott, technikai szempontból a kvótakereskedelem az egyszerűbb dolog, hogyha a kvótakereskedelem alapú forrásból sikeresebbek vagyunk, akkor ezen elgondolkodhatnánk. Resource TVA. Most visszatérek a HIA forrásra. Igen, tudatában vagyunk a tagállamok többsége álláspontjának, és nem tudom, hogy optimizmus -e részemről, persze optimistának kell lenni, amikor a saját forrásokon dolgozunk, de ami a technikai vitából kiviláglott, az első opció a tagállamok számára a HIA megszüntetése. De egyesek nyitottak voltak egy-két egyszerűsítési módszer iránt is, amelyet javasoltunk. Én most nem akarok itt technikai részletekbe bocsájtkozni a prezentációt illetően. Májusban került sor erre a prezentációra, és nem talált kedvező fogadtatásra ez a prezentáció bizonyos tagállamok részéről. és a tagállamok aggodalmait figyelembe véve egy másik egyszerűsítési módszert javasoltunk. Itt tartunk most, elég elégedettek voltunk. Ez lehetséges, hogy egyfajta kincstári optimizmus részünkről, de legalább az, hogy a két opció közül az egyiket valamennyi tagállam figyelembe vette, mérlegelte jelenleg. Tudjuk, hogy bizonyos tagállamok számára az vörös vonal, tehát el tudom képzelni, hogy a tanácsban is ez részét képezi majd a tárgyalásnak. Jelenleg nincs B-tervünk, ez egy történelmi saját forrás, ez siker az igazgatóság számára is, mi hoztuk létre ezt a belső piac alapján, ezt a saját forrást, ugyanakkor ez hozzájárult az adóharmonizáció sikeréhez is, ez a saját forrás. Bizakodóak vagyunk, hogy az általunk javasolt módszerrel egyes tagállamok álláspontjai még megváltozhatnak. J'ai du mal aussi, et je ne devrais pas le dire à trouver mes mots aussi. Euh. Én is nehezen találok szavakat. Néha egy kicsit elveszítjük a fonalat. Természetesen bizottságként támogatjuk, amennyire csak tudunk, az, tudjuk az összes technikai vitát. Hajlandóak vagyunk ezen elmúlt néhány hónap kivételével játszani ezt a szerepet a technikai csoportok szintjén, amelyekben részt veszünk. Természetesen továbbra is nyitottan játszuk tovább ezt a szerepet. Hán úr valójában azt mondta, hogy több elképzelésünk is van, és az egység vezetőjeként az a szerepem, hogy a csapatom az összes lehetséges opción dolgozzon, függetlenül a politikai irányultságtól. Ezért kell optimistának lennünk, hogy tudjuk a technikai munkát kezelni. Aztán az összes elképzelés, amit felmerült a Green Deal kapcsán, ezeket megvizsgáljuk. Az ETS vonatkozásában a határkiigazítási adót illetően néhány hónappal ezelőtt a Single Market Levit is hallhattuk, az itt, itt a digitális adót, tehát ezek mind egyfajta jelöltek. Meghallgattuk az elképzeléseket, és technikai szinten dolgozunk ezeken. Ennyit tudok mondani jelenleg. Mr. Palus? Palus úr? Thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr. Szeretném én is megragadni az alkalmat, és megköszönni a társ előadóknak, José Fernándeznek, hogy dolgozott ezen a nagyon fontos témán. Azt gondolom, ez fontos az egész EU számára. Néhány rövid megjegyzésem lenne. Az egyik a határon kivetett széndiokszid adó, egyre több tagállam nyitott arra, hogy erről beszéljünk. A tanácsban is remélem, hogy hamarosan tovább indulhatunk ebben. Ami a HIA alapú befizetéseket illeti, azt gondolom, egyes tagállamok szerint ez egy túl bonyolult rendszer. A legfontosabb megjegyzésem Valeri kérdésére a válasz. A kérdés az volt, hogyan lehet meggyőzni a tagállamokat, hogy új forrásokat tudjunk bevezetni. Maduro professzor felhozta a politikai költség fogalmát, tehát a rövid távú politikai költség elég magas. A nemzeti fejleményeknél ezt figyelembe kell venni. Másodszor pedig, hogy mi a nemzeti kormányok legnagyobb aggája ez természetesen az adópolitika fölötti kontroll elvesztése, Azt gondolom, hogy ez ismert. Ezt nyitott kérdésként tenném fel önöknek is. Ha lehetséges új saját forrásoknál, az lenne a cél, hogy stabilizáljuk az unió költségvetését, diversifikáljuk az uniós forrásokat, és jövedelem oldalon az unió politikáit, vagy pedig a nagyobb harmonizáció a költségvetések között. Ez lenne tehát az én kérdésem. Ha a válasz az, hogy előre akarunk lépni a bevételi oldalon, akkor azt gondolom, hogy ebben itt tenni kell valamit. Köszönjük szépen! Ezzel most le tudjuk zárni ezt a nagyon érdekes ülést. Először is szeretnék köszönetet mondani a szakértőknek a kiváló prezentációkat és a megjegyzéseket. Szeretném megköszönni a képviselőknek is a hozzászólásaikat a vitához. Azt hiszem, hogy sok nagyon értékes érvet hallottunk különféle irányokban. Remélem ennek az lesz az eredménye, hogy gyümölcsözőbb egyeztetéseket tudunk majd folytatni a költségvetéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen mindenkinek!